Kedves kollégák, mindenkit üdvözlök a délelőtti ülésünk folytatásán. A ma délelőtti szavazás olyan stresszes volt, hogy nem sikerült mindenkinek visszatérnie az ebédszünet után. Itt van Pia Lokateri, korábbi kolléganőnk, Olaszországból hallgatókat kísért, mindenkit üdvözlünk a Környezetvédelmi Szakbizottságban, üdvözöljük Önöket a vitánkon. A 12-es napi rendi pont a következő, ez a STOA tevékenysége, és az elmivel összefüggésben álló tevékenységei. A tudomány és technológia, illetve az opciók felmérése, két prominens képviselőt, eh, Tatarella képviselőt üdvözölhetjük a néppárt képviseletében, és Vittorio eh, Pródit a szocialisták képviseletében a Stoából. Meg szeretnénk hallgatni önöket, kíváncsiak vagyunk rá, hogy mit eh, végez a STOA, és számos olyan téma van, amelyet mi is figyelemmel kísérünk. Tatarella úrnak adom meg a szót és kérem, hogy vezesse be a vitát. Grazie, Presidente. La ringrazio soprattutto per... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is, mivel ez az első ülés, amelyet tartunk, szeretném kifejezni, hogy most eljött az ide a SZA tevékenységéről szólni, ha bár ez a múltban nem történt meg. Meg kell jegyeznem, hogy más szakbizottság se tette. Úgy gondolom, hogy az együttműködés a STOA és a parlamenti szakbizottság között erősítésre szorul. A STOA tevékenységét koordinálni kell azzal, ami a szakbizottságban zajlik. A STOA-ban projektekkel kapcsolatos kéréseket kapnak, és ezt nem lehet megoldani úgy, hogy ne legyen kapcsolat a parlamenti szakbizottsággal, ne ismerjük meg a véleményüket. Nagyon örülök ezért annak a ténynek, hogy a szakbizottság lehetőséget adott ma erre az eszme cserére. A belső elszervezet olyan, hogy van értékelés. Most először május 21-én a projektekről szavazás történt, és kiderült, hogy mely projekteket visszük tovább. Ezeket röviden felsorolnám, utána Pródi úrnak adom meg a szót. Először jó hírrel kezdeném. A legtöbb szavazatot a Stoában az a projekt kapta, amelyik az ENVI szakbizottságtól származik, a fenntartható vízgazdálkodásról. Tabajdi úr mutat mutatta be, és ez széles támogatást kapott. Egy másik projekt, szintén fontos, ezt a sztó elnöke Rubek úr mutatta be, és ennek témája az éghajlatváltozás által képzelt fenyegetés, a mezőgazdaság fenyegetettsége. Mint tudják, a mezőgazdaság a 10%-át adja az üvegházhatású gáz kibocsátásának. Egy harmadik projekt figyelembe veszi a, a, az egyetem felterképezésének szükségességét. Ezt a projektet én mutattam be. Remát kollégával együtt, ezt is támogatták. Nagyon fontos az asztronómia, és az európai vállalatok itt nagy inputtal ö, tudnak szolgálni ö, az űrben végzett ö, tudományos ö, kutatásokkal. Fontos felhasználni ö, nem csak új anyagok kidolgozásában, ö, hanem az űrkutatás, az infrastruktúrára, közlekedésre, szállításra, illetve mezőgazdaságra is kihat. Az ITRE is beküldött egy projektet a villanyautók használatáról villamos energiával működő személyautókról van szó, és ez a teljes gépjármű szektort lefedi. Itt munkahely teremtésről, megtartásról is szó van. Van egy másik projekt, ami szintén nagyon érdekes a munkánkban. Ebben a projektben megpróbálják a képviselők munkáját tudósokéval kombinálni. A tudomány eredményeibe szüremkednek a politikába. Reméljük, hogy így sikerül megértenünk egymást. Az utolsó projekt, amelyről szólnék, az energiatakarékosság. Ez egy nagyon ambiciózus projekt, amelyet a megújuló erőforrások jobb felhasználására dolgoztak ki, és amely az energia felhasználókat szolgálja intelligens megoldásokkal. Így rugalmasan lehet felhasználni az erőforrásokat. Prodiónak adom át a szót. Köszönöm. Nagyon érdekes volt most pedig Pródi úr következik. Ma, um... Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy először Ödatarele úrával egyetértésemet kell kifejezzem. Fontos, hogy a, a, a az MV-nek készítsünk egy jelentést arról, hogy mivel foglalkozik a STOA. A STOA görögül oszlopot jelent. Ez most akkor ö, oszlop, vagy nem oszlop, ö, esetleg árkád? Ez olyas valami, ö, amit egy bányában építünk, ö, hogy be lehessen jutni a bányába egy járat. De hát nem érdekes. Elnézést kérek. megpróbáltam a gimnáziumi görög tudásomat feleleveníteni. Nos, volt valami építészeti elem minden esetre. Nos, azt hiszem, hogy ennyiben megállapodhatunk. Minden esetre az alapgondolat az, hogy olyan társadalomban élünk, amely nagyon gyorsan változik. Olyan társadalomban, ahol új lehetőségek vannak, új technológiákból származnak ezek, avagy az általános tudás fejlődéséből. Például ö, mindannyian ismerjük az elővigyázatosság elvet. Tudni kell, meddig ö, lehet ezt az elővigyázatosság elvet használni. És mikor célszerű más megoldást keresni. Az elővigyázatosság elve azt mondja ki, hogy amikor ö, nem ismerjük végérvényesen a dolgokat, nincs megosztott tudás, elismert tudás, akkor nem szabad olyan akciót kezdeményezni, amelynek a ö, hatása esetleg nem kívánatos. Természetesen azt el kell ismerni, hogy egyes területeken az ismeretek korlátozottak, de azt hiszem ezen gyorsan túl lehet lépni, sőt, nagyon gyorsan, megfelelő tudással fogunk bírni, és az elővigyázatosság elvről áttérhetünk a kockázat tényleges elemzésére, mennyiségi elemzésére, mint ahogy ezt többször is elmondtuk magunk között. Ez szükséges a döntéshozatal előtt. A STOA megpróbálja a parlamentet segíteni, azért van itt jelen, és segíteni kiválasztani a metodológiát, a, ö, akár politikai, de minden esetre technikai, technológiai kérdésekben. Megpróbáljuk a parlament egészét szolgálni. És specifikus problémákra választani. Tatarella úr azon problémákról beszélt, amelyek a STOA munkájának alapját fogják képezni a közeljövőben. Ezek igen jelentős kérdések, úgy mint az energia, a mezőgazdaság, és hozzátenném a természeti erőforrások korlátait. Szükséges ugyanis megérteni, hogy ez a korlát mit jelent. Nem kimeríthetetlen erőforrásokról van szó. Szóval korlátlan társadalomban élünk, mert évezredek óta az emberi faj néhány millió embert jelentett, elég kezdetleges technológiával. Most teljesen más a helyzet. Most már látjuk, hogy kettős korlát is van, és ez igenis valóságá vált. Ezt kell először megérteni. Utána pedig meg kell próbálni a technológiai fejlődés nyomon követni. Azzal a bizonyossággal, hogy elég erőforrás áll majd rendelkezésre, és ö, nem éljük meg azt az időt, amikor hiány szenvedünk. Most itt a mobil példáját venném. 30 elem van benne. Egy harmada a Mendelejev táblázatnak. Ezek az elemek néha nagyon ritkák. Én például szeretném, hogy a vita meginduljon. Az elektronikus eszközökből származi hulladékokról. Itt nem a hulladék problémát, hulladék problémát látom, hanem az erőforrások megfelelő felhasználásának a kérdését vetem föl. Úgy hiszem, meg kell tanulnunk, hogy vannak korlátok, és ezeket figyelembe kell venni minden döntésünk során. A STOA megpróbál választ adni ezekre a kérdésekre. Például a nanotechnológiában. Nagyon egyszerűen próbálok fogalmazni, alternatívát próbálnak ajánlani a ritka vagy helyettesíthetetlen anyagokra, mégpedig olyan anyagokat, amelyeket bölcsen használnak fel, és amelyek nagyon egyszerű anyagok. Például a nano csövek, amelyek képesek nagyon komoly kívánalmaknak megfelelni. Ne feledkezzünk meg az új toxikológiai problémákról. Ezt befolyásolhatja a nanotechnológia. Például a részecskék esetében egy milliárd része lehet a méternek, és itt más lehet a toxikológia, mint amit mi ismerünk ezek a nanórészecskék esetleg közvetlenül bekerülnek a sejtbe. Ezek olyan problémák, amelyeket közvetve vagy közvetlenül tanulmányozunk a sztóában. Természetesen a biotechnológia is szóba kerül. Felmerül az etika kérdése is, hiszen ez összefügg a biotechnológia, illetve a biológiai tervezés kérdésével. Azt hiszem ez egy fontos ülés, mert így az ENVI szakbizottság világosan fogja látni, hogy támogatást élvez a STOA csoportban. Ezzel a támogatással jobban fog tudni majd dönteni. Több ismeret birtokában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Pródi úr. Üdvözlöm azt is, hogy ezt a vitát egyáltalán megtarthatjuk ma. Vitán felül áll, hogy a STOA nagyon fontos az MV vonatkozásában, de hát nyilván a többi szakbizottság vonatkozásában is hiszen nagyon komplex, összetett kérdésekkel van dolga az toának, és körültekintően kell meghozni a döntéseket. A kérdés az, hogy a sztoát egyáltalán kellőképpen kihasználjuk-e, vagy talán elmaradunk a lehetőségektől, azt megelőzően, hogy döntéseket hozunk, amikor szavazunk. Fontosabb volna jobban is ismernünk azokat a területeket, amelyekről szavazunk, legyen szó kémiáról, vegyészetről, biológiáról. Nem mindannyian vagyunk tudósai és jól ismerői ezeknek a területeknek, de ismerni kell a tartalmakat, mielőtt szavazunk. Azt tovább gyakorlatilag ezt a célt szolgálja. Az amerikai kongresszusnak van a legnagyobb hasonló testülete, a nemzeti parlamenteknek megvannak a, par- a tudományos szolgálataik, és azért nagyszerű, hogy a STOA elvégzi ezt a munkát. Az általános szakbizottsági munkán felül ennek a területnek is figyelmet szentel a STOA. Nem tudom, hogy a STOA rendelkezésére álló források elegendőek-e, ez mindig kérdés. Lehet, hogy mi sem adtunk annak idején elegendő forrást. Nem tudjuk, hogy milyen dimenziókban dolgozhat pénzügyi szempontból nyomás alatt, vagy viszonylag szabadon dolgozhat-e azt, hogy saját magunk kérhez, kérhetjük-e, illetve kivitelezhetjük-e a tanulmányokat, vagy külsősök végzik el ezeknek a tanulmányoknak a elvégzését, megírását. De mondom még egyszer, hogy a kockázat felmérését üdvözlöm. Ez egy kérés volt a részünkről, és szerettem volna arra is ösztönözni, hogy a szakbizottság egy általános formában is gondolkodjon el azon, hogy mit is értünk kockázat alatt. Általában a kockázat terminusát a politikusok másként értelmezik, mint a szakma politikusok, a szakemberek, hogy elhangzott itt Pródi úrtól a, az elővigyázatosság terminusa, azaz ne hagyjunk jóvá valamit, amiről nem tudjuk, hogy milyen irányba hat. Eközben a szakmabeliek azt mondanák annak a területnek az ismerői, hogy persze tegyék a dolgukat, a tudósok, a politikusok úgyis más kategóriákban gondolkodnak, de érdekes volna ebben a törvényhozási ciklusban egyfajta műhely munkát folytatni, egy két-három órás workshopot megszervezni, hogy megismerhessük a marzsokat, azokat a kereteket, amelyek között mi döntéseket hozunk. Tadarella képviselő két-három témát megjelent, a klímaváltozás hatása a környezetre, vagy a mezőgazdaság hozzájárulása a klímaváltozáshoz. Ugye ez az érme két oldala gyakorlatilag. Ez egy nagyon fontos téma. Ami a vízgazdálkodást illeti, ezzel a témával foglalkozni fogunk, hiszen lesz egy vízgazdálkodási stratégia, ezért jó, hogyha ismerjük ezt a területet. A bizottság részéről itt vannak a kompetens munkatársak, melyi asszony személyében, ha úgy gondolja, akkor ő is állást foglalhat, nem kötelező, de a szóval munkájával kapcsolatban szívesen őt is meghallgatnánk, vagy bárki mást a bizottság részéről. Amennyiben nem kívánják a szót, mondtam, nem kötelező. Kérdésem akkor a kollégák felé, hogy kére valaki szót. Corinne Lepás. Merci, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök, elnök úr. Elnézést kérek, alig van hangom. Azt hiszem, ez rendkívül fontos téma. nem végezhetjük a képviselői munkánkat, nem tudjuk meghatározni a közpolitikát és értékelni ezek eredményét, hogyha nem rendelkezünk a tudományos ismeretek egy olyan tárházával, amelyben teljes az egyetértés. Mit tehetünk, hogy erősítsük azokat a körülményeket, amelyek között meghatározzák ezek, ezt a tudást. Ez lényeges. Visszatérnék Pródi kollégánk szavaira az elővigyázatosság jelvel kapcsolatban. Nagyon csodálkozom, hogy ezt az elvet most megkérdőjelezik. Egyrészt azért, mert Egyesek szeretnék, ha csak kockázatkezelési elv lenne, és nem ö, kockázat ö, értékelés, tehát elemzés és értékelés. Elemzés alapja lenne nem az értékelésé. Ö, már régen létezik ez az elv, ö, és a számos dokumentum pontosan el is magyarázza. Ezen túl az elővigyázatosság elvének a megkérdőjelezése eh, szerintem abból származik, hogy túlságosan elválik a kutatástól. Az elővigyázatossági elv az akció vagy akció hiányának a magyarázata. Már pedig erről folyta, fontos vitát folytatni, mert ez az az elv, amely lehetővé tesz, mint ahogy Prodi úr mondta, hogy ha van egy kockázat, potenciális kockázat, akkor azt értékeljük. A megjelőzés elve nem ugyanaz, mint a, az elővigyázatosság elve. A kutatást mélyíteni kell, jó kérdéseket kell feltenni. Ez a megelőzés elvének a megnyilvánulása. Szükségünk van az összes tudományos testületre, szervre, hogy választ adjanak kérdéseinkre. A vita ma gyakran ö, arról szól, hogy fel lehet -e tenni ezeket a kérdéseket, mert el kell fogadni, hogy a kutatás olyan témákkal foglalkozik, amelyek negatív eredményt hoznak. Gondolok itt például a GMO-k egészségre gyakorolt hatására. Nos, elnök úr, ennyit szerettem volna mondani erről nagyon fontos témáról, vagy nagyon fontos az ENVI számára. Köszönöm szépen, Lepás asszony, jobbulást kívánok, mert úgy gondolom, hogy a hangja szempontjából a konferencia is csorbát szenvedhet. Az elhangzott kérdésekre meghallgatjuk a válaszokat, nem tudom ki kezdi. Pródi úr, elsőként, parancsoljon. Innanzitutto per quanto riguarda ehm, Nos, először is, ami általában a kutatásokat illeti. Ezeket ö, külső cégekkel végeztetjük, mert ha meg is van a szükséges tudományos tudásunk, megpróbáljuk a legjobb szakértőket, szakembereket megtalálni. Európában és a világ többi részén. Megpróbáljuk a lehető legjobbak támogatását a legmagasabb szinten megszerezni. bizottságunk munkáját munkatársak segítik, és ők maguk is megfelelhetnek a szükségleteknek. Ha megnézzük azt a publikációit, akkor azt látjuk, hogy javaslatok, gondolatok szerepelnek, mégpedig igen, bonyolultak. A döntésnek bonyolult dokumentumokra kell gyakran alapozódnia. Meggyőző kell legyen az érvelés, és akkor ö, gyorsabban haladhatunk. Akkor természetesen, hogyha megbízhatunk a forrásokban. Úgy véljük, hogy a lehető legjobb konzulenseket kell megnyerni, mivel döntésünknek ez adja meg a súlyát. Azt hiszem, hogy a szóban mindenkinek, nekem is ez a fő szempontunk. A törvényhozói jogalkotási szövegekben a lehető legtöbb ismeretet próbáljuk beemelni, illetve a legpontosabb adatokat felhasználni, és a lehető legnagyobb mennyiségű adatot, hogyha egy kockázat értékeléséről van szó. Így tudunk pontos összehasonlítást végezni egyik és másik helyzet között, így tudunk dönteni így tudunk választani. Nem tudom, hogy munkatársaink kívánnak-e ehhez még hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném hozzátenni Pródi úr szavaihoz, hogy az idei költségvetés 650 ezer euró volt, azaz kicsit több, mint tavaly. Ez a költségvetés nem elégséges. Jó, mindig azt mondjuk, hogy elégtelen, de nem felel meg a céloknak se a stoában, sem se máshol. Jó, hát mindenki azt mondja, hogy nem elégséges az erőforrás, és hogy növelni kellene. Hogyha a Stoának ö, meg akarjuk adni azt a súlyt, amelyet megérdemel, ö, akkor ö, következeteseknek kell lennünk, azaz jövőre ö, a STOA költségvetését meg kell emelni. Ami a STOA munkáját illeti, nyilvánvaló, hogy az egyetemek és külső kutató központokkal való kapcsolattartás fontos, de mindig egy parlamenti képviselő is követi a munkánkat, és politikai ellenőrzést gyakorol eme tudományos kutatás felett, amelynek eredménye az internetes honlapunkon megjelenik. Szeretik emlékeztetni rá, hogy a STOA honlapja jó lenne, hogyha hozzáférhetővé válna, nem csak a parlamentből, hanem egy tágabb közösség számára. Ez beruházás kérdése olvashatóbb kell legyen, érdekesebb, hogy a tudományos közösségek, a diákok szívesen olvassák. Jó lenne, hogyha mindenki rendelkezésére állna. Köszönöm szépen a STOA két képviselőjének beszámolóját. Az internetes portál a mai időkben és a jövőben is alapvető fontosságú. Remélem, hogy ez hozzáférhető, a közvélemény mindehez hozzáférhet, és nem pusztán csak néhány tudós és kutató. Szeretnénk ezt az ülés jegyzőkönyvében is rögzíteni. Az önök segítségével azt gondolom, jól lenne egy workshopot szervezni a kockázatelemzésekről. A Környezetvédelmi Bizottság kockázati filozófia, a Lepás asszony elmondta, illetve Tódi kolléga is, Fontos lenne erről a témáról két órán keresztül beszélni, arról, hogy mi, mit is jelent a kockázat, illetve milyen kockázati filozófiával dolgozunk. Köszönöm szépen! Köszönöm ezt a jelentést, illetve ezt a vitát. Sok sikert kívánunk. A napirend következő pontja a 13-as. Ez a biológiai sokféleség megőrzését célzó uniós jogszabályok végrehajtásáról szóló jelentés, illetve az új biodiverzitási stratégiára való kitekintés. Eszter de Lange asszony a jelentéstevő, hosszasan, intenzíven dolgozott ezen a jelentésen, ezt be fogja most mutatni, és meg is adom neki a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Őszintén szólva, hagytam egy kis időt erre a jelentésre, és nagyon gyakran kellett az édesapámra gondolnom nem azért, mert ő nagy biológus volt, vagy madárszakértő, német tanár, és azt mondta, hogy a korlátozásban mutatkozik meg a mesterkeze. És azt is mondta, gondolom, amit ma megtehetsz, ne halaszt holnapra, mondja az elnök. A legfontosabb azonban az első mondat volt, mi szerint itt a szakbizottságban mesterművet kell létrehozni, és korlátozni kell a mondandónkat mesteri módon. Eredetileg ez a jelentés kétszer olyan hosszú volt, és akkor a titkárság eh, átfésülte, lerövidítette. Tehát korlátozni kell a hosszúságot, illetve a betűk számát, a felét ki kellett húzni a jelentésnek. Éppen ezért csak a legfőbb fontokra összpontosítanék. Ez önök számára is kiderül. Az Európai Unióról van elsősorban szó. Egy bekezdés foglalkozik a nemzetközi helyzettel, természetesen erről nem lehet lemondani. Az által, tehát általában az Európai Unióval foglalkozunk, és csak néhány gondolatban a nemzetközi helyze, helyzettel. Először is a csalódás, illetve a Natura 2000 sikertelensége. Ezzel is foglalkozik a jelentés, illetve a biológiai sokszínűség elvesztése, és az, hogy hogyan haladjunk tovább. Szeretném a kollégák véleményét is meg hallgatni. Azt gondolom, hogy minimálisan meg kell tudni akadályozni ezt a veszteséget, illetve gyógyulásra is szükség van a biológiai sokféleség témájában. Tehát meg kell akadályozni a további veszteségeket, és javítani kell a helyzeten. Itt ehhez segítségre van szükség, és korrekciós intézkedésekre, illetve egy következmény felmérésre. A harmadik pont. Egy ilyen nemzetközi témánál az Európai Uniónak továbbra is aktívnak kell maradnia a nemzetközi szintéren. Ez a négyes opciót jelenti az Európai Unió kommunikéjében. Hogyha a legfőbb pontokra akarunk korlátozódni, és ezzel kell, hogy megelégedjünk, akkor le kell mondani olyan dolgokról, amelyek nemzeti szinten kerültek megvalósításra, mint a Natura 2000 esetében. Az én országomban nagyon heves vita folyik ebben a témában és folyamatosan olyan döntésekről van szó, amelyek nagyon negatívan sültek el. Nekem erre itt eh, nincs lehetőségem, különösen nem 27 tagország helyzete kapcsán. Ettől függetlenül eh, meg kell, hogy említsem a tagországok közötti különbségeket, ez a parlament feladata is egyben. Ami a meglévő gyakorlatokat illeti, itt látni kell azt, hogy mit akar ez a kifejezés, és mindennek eh, milyen negatív következményei lehetnek, tagországonként egészen különböző. Itt el kell mondjam, hogy politikai szempontból nagyon nehéz jogi témákban, mint például a Natura 2000 kapcsán megfelelő álláspontot kialakítani. Ez nem könnyű sem a nemzeti ítéletek, sem a nemzetközi ítéletek kapcsán. Hát itt a fogalom jogi értelmezéséről van szó, a Natura 2000 jogi értelmezéséről, és itt is vannak különbségek az értelmezésben a tagországok között. Olvastam olyan ítéleteket, ahol azt hangzott el, hogy azt követelik, hogy ne legyenek nyilvánvaló negatív következmények láthatóak. Ez mit is jelent? Fontos kihatások bizonyítására van szükség. Úgy tűnhet, mintha szőrszálhatogatás lenne, de nem az, hiszen jogi értelmezésről van szó, és európai szinte nagyon fontos a jogi szempontokat, a megvalósítást megfelelően középpontba helyezni. A tagországok között, mint említettem, vannak különbségek. Európai, európaiként meglepett az, hogy különösen a határmenti területeken szinte nem is létezik a határokon átnyúló együttműködés a Natura 2000-es területeken. Például Hollandia, Németország és Belgium osztozik eh, egy adott régión, amely eh, tulajdonképpen egy egységes Natura 2000 terület kell, hogy legyen, kéne, hogy legyen. De a három ország érintettjei még egyszer sem egyeztettek egymással. Hát eh, elméletileg ezt folyamatosan kértük tőlük, de a gyakorlatban mégsem sikerült a határokon túllátni és más témák is vannak, fontos témák, amelyek jelentős kihívások elé állítanak bennünket, a biológiai sokszínűség és más politikai területeket, a területek, illetve hogy ezeket hogyan lehet ötvözni. Természetesen a finanszírozás is rendkívül fontos, és nehéz viták elébe nézünk. a 2013-as perspektíva, illetve az ezen túl menő időszak. A Life Plusnál van egy olyan sor, amely növekszik, de ez az egyetlen olyan sor, ahol növekedés érzékelhető. De megnézzük azt, hogy ez százalékosan kifejezve mennyire csekély a teljes költségvetéshez képest, akkor ez nevetséges. Jelentősebb pénzügyi eszközökre van szükségünk, és más fejezetek esetében, mint például a mezőgazdaság, szintén megfelelő finanszírozási eszközökre van szükség annak érdekében, hogy a biológiai sokszínűség fenntartható maradhasson. Két legyet egy csapásra kell ütnünk, tehát nem két madarat egy kővel, mint ahogy azt az angolban mondják, ez nem lenne túl pozitív a madárvédőkre nézve. Hát itt több ismeretre van szükség, és megbízható információkra. Ezekből nincs elegendő, és még sok javítani való van. Megemlítek a jelentésemben más nemzetközi aspektust is. Remélem, hogy a Nagoyai konferencián sikerül általános vitát folytatni, és nem fogunk azzal megelégedni, hogy a környezetvédelmi miniszterek vitáját tartjuk meg. Mások is hozzátartoznak ehhez a témához. Végezetül pedig szeretnék valami pozitívat megemlíteni. Ezek pedig az úgynevezett ökoszolgáltatások, illetve a zöld munkahelyek teremtése. Nagyon sok olyan munkahely van, amelyet nem lehet kihelyezni, exportálni, és ez rendkívül pozitív. A tanulmány azt mutatja, hogy nem csak etikai megfontolások, hanem gazdasági megfontolások is érvényre jutnak, és ennek tükrében kell a biológiai sokszínűségbe befektetni, azért, mert ez gazdaságilag és jövedelmező, illetve e, megtérülő a biológiai sokszínűségbe, tehát nagyon fontos beruházni, nem a rövid e, távú érdekekről és árakról van szó, hanem a hosszú távú fenntartásról. Éppen ezért fontos a kompenzációt felajánlani. Ezek a legfontosabb pontok, amelyeket ki szerettem volna említeni, kiemelni ezen rövid idő alatt. Remélem, kedves kollégák, hogy az önök számára is ezek voltak a legfontosabb témák, és meg vagyok győződve arról, hogy önök is alig várják, hogy hozzájárulhassanak ehhez a dokumentumhoz. Nagyon szívesen dolgozok önökkel együtt, és remélhetőleg sikerül ezt a nagyon rövid jelentést tökéletessé és teljessé tenni. Köszönöm szépen, Eszter Lange, gratulálunk a munkájához, illetve a jelentéshez. Panaszkodott arról, hogy korlátoznia kellett az oldalak számát, de azt gondolom, hogy nagyon sok tartalom van ebben az anyagban, sok olyan aspektusra tért ki, amely kapcsolódik a témához, és azt gondolom, hogy ez egy kitűnő alapot jelenthet a további munkához, és a vitáinkat és a döntéseinket is alapozhatjuk erre. Sokan kértek szót. Karin Kaltenbachnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok területen csatlakozni tudok jó Lájnánhez, és köszönetet szeretnék mondani de Lange kollega nőnek. Azt gondolom, hogy a nagyon nehéz anya kapcsán nagyon sok mindent sikerült összefoglalni az anyagban. A jó dolgokhoz idő kell. Másrészt azonban a biológiai sokszínűség védelme nem enged meg sok késlekedést, éppen ezért én is csatlakozok, csatlakozok ahhoz, hogy a célokat és az intézkedéseket, amiket 2010-re terveztünk, sajnos nem valósultak meg. Fontos, hogy olyan intézkedéseket alakítsunk ki, amelyeket tényleg meg tudunk valósítani. Egy nagyon fontos tény, és más politikai területekhez is mondanék néhány dolgot. Nagyon fontos, hogy ezt egy interfészként kezeljük. A múltban legfőképpen a környezetvédelem szempontjából tekintettünk a biológiai sokszínűségre, és ez azt mutatta, hogy más politikai e, területek e, nem tanít, tanúsítanak semmiféle megértést a sokszínűség e, felé. Világos számomra, hogy nem szerepelhetett minden a jelentésben, de számomra fontos lenne az, hogyha a az ipart és a közlekedési szállítás infrastruktúrákat bevonhatnánk az anyagba, hiszen itt a sokszínűség védelme érdekében együtt kell dolgoznunk, a területrendezésre is gondolok, a szektorális rendezését, a korlátozásra. Éppen ezért nagyon fontos, hogy itt legyen némi rugalmasságra lehetőség a sokszínűség védelme érdekében, ahol kiegészíteni, illetve módosítani valóan van a sokszínűség eh, témájában, a biológia sokszínűség témájában. Azt gondolom, hogy a hetes eh, pontban megfogalmazott eh, célokkal nem elégíthetünk meg, egy lépéssel tovább kell mennünk. A hatos már bevezeti az egyik legfőbb célt, és ezt tovább kell vinni. Ami hatástanulmányokat illeti, de Lagen nő, én egyetértek önnel, de azt gondolom, hogy az idő hiánya miatt nem engedhetjük meg azt, hogy itt további időt vesztegessünk. Tehát ez a hatástanulmány, ezt csak akkor kérjük, ha nincsenek -e ez idáig megfelelő adataink valamilyen területről. Fontos, hogy ezek az adatok a stratégiába mi hamarabb bekerülhessenek, azért, hogy elkezdhessük a mi hamarabbi megvalósítást. Nem osztom néhány kolléga véleményét. Ön az ötös pontban azt írja, hogy üdvözöl egy bizonyos fokú rugalmasságot. Én itt attól félek, hogy a rugalmasság lefelé való elmozdítás jelent, tehát fellazítását a szempontoknak. Azt gondolom, hogy itt egy kis módosítanó való van. A valóságban sajnos nem lehet mindig elkerülni az ilyen félreértelmezéseket. Ami a foglalkoztatási potenciált illeti, teljes mértékben egyetértek önnel. Azt gondolom, hogy a gazdaság aggájai, amelyek gyakran a környezetvédelem ellen szólnak, és a sokszínűség védelme ellen, tehát nem szabad ezt a mi tevékenységén korlátozásaiként megélni hanem felszólításként arra, hogy a biológiai sokszínűséget jövőbeni munkahelyek teremtéséhez is felhasználjuk. Nagyon fontos, hogy a régióban legyenek és maradjanak meg a munkahelyek, olyan munkahelyek, amelyeket nem lehet a föld más részeire kihelyezni, áthelyezni, és ez a regionális fejlesztés és a kohéziós politika érdekeit is tükrözi. Ami a finanszírozást illeti, számomra fontos lenne, ha a sokszínűséget más politikai területekbe is bevihetnénk, illetve ezekről a területekről támogatást szerethetnénk, szerezhetnénk, de ezek egyértelműen mondják ki azt, hogy ők a biológiai sokszínűséget támogatják. Strukturális alapokból támogatott intézkedések projekteknél előfordult az, hogy az egyes tagországok nem a sokszínűségre használhatták ezt fel, és nem a munkahelyek teremtésére. A jövőben ez nagyon fontos lenne. Általában egy pontot hiányolok, amely nem függ közvetlenül össze a témához, de osztrákként a génmanipulált organizmusok témáját szintén szívesen láttam volna még az anyagban. Még egy megjegyzés, egyre többször éljük meg azt, illetve oda kell figyelnünk az éghajlat védelmi vita kapcsán, hogy az éghajlat védelem és a sokszínűség ne legyen kiátszható egymás ellen. Vannak olyan intézkedések, amelyek az védelem jegyében születtek, de veszélyeztetik a biológiai sokszínűséget. A mi frakciónk sok módosító indítványt fog benyújtani, de már most is szeretném megköszönni a kitűnő együttműködést és kitűnő előkészítést. Köszönöm szépen! Dankeschön, Karin Köszönjük szépen. Akkor elindítom az órát, hogy mindenki lássa saját hozzájárulásának az időtartamát. Gebrandi képviselő következik. Köszönöm szépen. Köszönetet mondanék a jelentéstevőnek elsőként a legfontosabb témákat valóban felsorolja. Ez egy nagyon jó alapot teremt. Kár, hogy egy kicsit elhúzódott, de hát itt tartunk most. Ez van. Ez nyilván nem azt jelenti a részemről, hogy öröm újongásba fogok kitörni a jelentés kapcsán, mert nagyon sok minden hiányzik belőle, véleményem szerint. És ezt ki is kell majd egészíteni, de hát elmondta a jelentéstevő asszony, hogy nem volt elegendő tere mindent kifejteni. Lehet, hogy ez az oka a hiányosságnak. Mi hiányzik, véleményem szerint tehát ebből a dokumentumból? Nincs az az érzésem, olvasva ezt a dokumentumot, hogy sürgős lenne ez az ügy. Két hét héttel ezelőtt hallottunk egy olyan véleményt, hogy a kilátásaink a jövőre nagyon rosszak, tudjuk a mexikói öbölben mi történik, környezeti katasztrófák máshol is történnek a világon, és egyre inkább veszélybe kerül a környezetünk és a környezeti és az élőlények a környezetünkben. Emlékeztetnék arra, hogy Bill Clinton Bussal egy heves vitát folytatott, és abban úgy szólt a fáma, hogy hát az ipar itt a hibás rá kell mutogatni. Azt kell mondanom, hogy a biológiai sok színűséget akkor állíthatjuk talpra, hogyha a világgazdaság részének tekintjük. Hogy térjek akkor rá az egyes témákra. Natura 2000, a próba projektek, a próba irányelv, hát hallottuk az előbb az egyes területeket részleteikben. Egy dolgot itt is hiányolok, mégpedig azt, hogy nem utalunk arra, hogy milyen nagy siker volt a Natura 2000, különös tekintettel a környezet védelmére. Azt gondolom, hogy itt fantasztikus eredményeket értünk el. A legszívesebben meghívnám önöket egy fotókiállításra, melyre jövő héten kerül sor itt a parlamenten belül, a természeti szépségekről, Wild Wonders, a vad, vadon élő állatok szépségéről lesz ez a kiállítás. És az Európai Bizottság is elmondta már, hogy megvan a lehetőség arra, hogy reagáljunk a helyzetre. Talán vannak olyan tagországok, amelyek nem használják ki ezt elég elegendő, mert a nemzeti végrehajtás nem megfelelő a Natura 2000-rel kapcsolatban. A 18-as cikkel kapcsolatban volna egy kérdésem. Ugye itt a bizottságot felszólítjuk, hogy a jövőbeli stratégiáját tekintve fokozatabban összpontosítson arra, hogy a Natura 2000 keretében ö, mekkora stresszt kell eltűrni. Hát ez alapján úgy értelmezem, mint hogyha egyre nagyobb stressznek lennének kitéve a, a, az ökoszisztémák, holott pontosan ennek az ellenkezője lenne a célkitűzésünk. Meghallgatnám a jelentéstevő asszony véleményét ezzel kapcsolatban. Az egyéb politikai területek. Látom, hogy mindjárt lenyomja elnök úr a gombot, úgyhogy akkor nézzük a kulcsfontosságú lépéseket a sikeres politika felé. Halászati politika az egyik olyan terület, ahol szerintem lenne még potenciál, de itt erről nem beszélünk. Van már egy tanulmány azokról a következményekről, amelyek a mezőgazdasági tevékenységből adódnak az ökoszisztémákra vonatkozóan. Ezeket pontosan meg kell vizsgálni. Vagy vegyük a halászati politikát. Ez az egyik leggyengébb láncszem itt a politikánkban. Szinte lehalásszuk a tengereinket, a vizeinket, ezért most pontban keményebben kellene fogalmaznunk. Finanszírozás. Legyünk sokkal kritikusabbak, amikor támogatásokról beszélünk, hiszen Európában a támogatásoknak sok esetben a biológiai sokszínűségre negatív hatásuk van, az ilyen típusú támogatásokat pedig el kellene törölni, meg kellene szüntetni. A kap reformjára mindenképpen szükség van, ebből a megfontolásból is. Vannak eszközeink, a mezőgazdaság támogatására, de ezek csökkenni fognak. Teljesen egyértelmű tehát, hogy a jövőben kevesebb pénz jut az agrárgazdálkodásra, de ez nem azt jelenti, hogy a felszabaduló összegeket ne használhatnánk fel a biológiai sok színűség taprálítására, illetve megtartására és csökkenésére. Ugye a gazdák kapják ma a támogatások nagy részét végezetül pedig a nemzetközi vonatkozások. Nagójával kapcsolatban szerettünk volna egy saját dokumentumot előkészíteni. Erre nem is akarok már nagyon sok szót fecsérelni. De legyünk kritikusabbak a harmadik országokkal szemben. Egyfajta mágnesként lép fel az Európai Unió a világban. Szinte fél milliárd fogyasztó van Európában, az Európai Unióban, és ez hatalmas gazdasági potenciált is jelent. Éljünk tehát ezzel a hatalommal, ezzel a potenciállal, hogy a gazdasági erőnket felhasználva a biológiai sok színűséget megőrizzük. Végezetül pedig szeretnék javaslatot tenni egy módosításra. Legyen egy nemzetközi testület, amely felállításra kerülhetne, hasonlóan a klímaváltozással kapcsolatos testületre, mert fel kell mérni helyesen a lehetőségeinket, a jövőt. Sokszor problémákba ütközünk, amikor is tudásra van szükségünk, megfelelő ismeretekre a döntései meghozásához. Egyfajta baseline-ra, amiről már tegnap is beszélünk, szükség lenne, és ezt ez a testület meghozhatná. Köszönöm szépen! tudom, hogy önnek szívügye ez a terület. Nem tudom, hogy ez a fotókiállítás, amit mondott, ez egy dia, show, vagy film. Film, rendben. Haladunk tovább. Billié képviselő. Merci, monsieur le président. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném aláhúzni azt a tényt, hogy ez az input igen fontos, azaz ez a jelentés fontos lesz, mert nem csak a figyelmet hívja fel, hanem erőforrást is jelent majd a biológiai sokféleség biztosítása. Köszönöm Delange asszonynak a munkáját, amely alap gondolatokat is kimond a biológia és a féleség elvesztése elleni harcban például, például, hogy az összes európai politikába ezt be kell építeni, és a célokhoz hozzá kell rendelni anyagi eszközöket. Ez a jelentés alkalmat ad a parlamentnek arra, hogy a biológia és a féleség mellett letegye a garast, és európai és világpolitikát követeljen, hiszen a biológiai sokféleség akkor fenntartható, hogyha nem csak megfelel az egyensúly a hanem gazdaságilag, társadalmilag, környezetileg mindenki győztes kell legyen, nyertes kell legyen. A következőkre szeretném felhívni a figyelmet. A Natura 2000 keretében a meglévő jogszabályokra kell alapozni a munkát. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy fontos a biológiai kondicionalitás, megfeleltetés szempontja, ez vonatkozik a halászati szabályokra is például, illetve koherens kell legyen a politikánk és a szabályozásunk, hiányzik ugyanis egy irányelv a talajról, egy ö, egyes élőlény fajokról, illetve az illegális fakereskedelemről Egyetértünk mindannyian abban, hogy a biológiai sokféleség és az emberiség jövője összefügg. A jelentés ellenére szeretném aláhúzni azt, hogy a jelenhez is kapcsolódik a jövőnk. A déli országok 70%-a vidéki, falusi környezetben él, és a biológiai sokféleségtől függ az élete. Másfél milliárd ember az erdőn, erdőre, illetve erdőgazdaságra építi létfenntartását. Szeretném sajnálkozásomat kifejteni, azért, mert a 2020-as stratégia biológiai sokféleséget nem eléggé veszi figyelembe. Egyetértünk minden abban, hogy a biológiai sokféleség elveszés elleni küzdelem sürgő, sürgősen kell fellépni, de a nyolcadik pontban van egy olyan rész, amit pontosítani kell. Megfelelő eszközök kellenek, különben fenntartásomat kell kifejezem, megfelelő hatásanulmány kell, mielőtt a célokat megfogalmazzák. Köszönöm Delange asszonynak a jelentés minőségét, módosítókat fogunk benyújtani azért, hogy ezt az ásoglást erősítsük. Köszönöm szépen, Julie Gyaling. No, pá, voilà. Nem, Elisa Ferrara. Non plus, sans les. Szintén nem. Fantomok. Sì, grazie Presidente. Anche qui stiamo affrontando un tema... Köszönöm eh, szépen, eh, mondja eh, Rossi úr. Olyan témáról beszélünk, amiben egyetértünk. Itt az élet minőségéről van szó, emberi életről, állati fajok egyedeinek életéről, de nem szabad túlozni és ott leírni, ami esetleg ellentmondásra is kerül egymással. Például, hogyha leírjuk azt, hogy le kell állítani a biológiai sokféleség elvesztését. Ez azt jelenti, hogy az evolúciót kell leállítani kedves kollégák, a sokféleség elvesztésének az elvesztés azt jelenti, hogy nem lehet ö, már ö, semmit módosítani. Hogyha ezt leállítottuk volna múlva, akkor még mindig mamutok és dinoszauruszok lennének. Lehet az élet minőségét javítani, de hát legyünk komolyak. Nem lehet leírni azt, hogy leállítjuk a fejlődést. A ö, fajok ö, fejlődnek, átalakulnak, egyesek jönnek, mások születnek embernek. Erről szól a föld története. Ezt leállítani, az balondság. Azt olvashatjuk, hogy nincs elég adat, és utána adatokat olvashatunk, és arról is adatokat, hogy a biológiai sokféleség elvesztése mennyibe kerül mert Most akkor van éven, van adat, vagy nincs adat? Ha tudjuk, hogy mennyibe kerül, akkor mégis csak van adat. Tudjuk, hogy miről beszélünk. Öm, nem negatívan kell hozzáállni. Sok állam erőfeszítést, tehát ö, szervezetek is tettek. És voltak olyan, vannak olyan fajok, amelyek eltűntek, de most újra megjelentek. Több ö, faj van, ragadozó, illetve vízimadár, amely ö, újra ö, megjelent. A trópusi fajokról ö, beszél, ö, amelyek ö, túlterjednek. Hát ö, alga van a szuazi csatornában. Ö, ezt tapasztaljuk mióta ö, ö, megnyitották. Akkor le kell zárni a szuazi csatornát, hogy megoldjuk a problémát? A, az éghajlatváltozás változás Ez a bevezetésben olvasható. megváltoztatja a biológiai sokféleséget. Nyilvánvaló, hogy a hőmérséklet kihat a fajok, adaptálódjanak különböző területeken. De afrikai populációról van szó, amikor magunkról beszélünk, aztán elvándoroltak éjszakra, utána a jégkorszakban megint az egyenlítő felé, 750 európai parlamenti képviselő nem lehet erősebb, mint az éghajlatváltozás. Főleg, amikor az éghajlatváltozás természeti okait nézzük. Természetesen a fajokat védeni kell, de azért legyünk elővigyázatosak. Le is zárom itt, elnök úr, a halászatnak az alternatíváról beszélünk, de hát itt megfelelő halgazdálkodás lenne szükséges, mert pedig ez a biológiai sokféleségnek igen nagy ellensége. Gondoljunk itt az édes vízi rákoknak a túlszaporodására, mert egyszerűen ezek túlságosan agresszívek, és más fajokat szorítottak ki. De akkor ne támogassuk a hallgazdaságot, hiszen nehéz kézben tartani. Még egy apró megjegyzés. A kormoránokra nem lehet már vadászni. Több tízezer példány van a Pó medencéjében, nem lehet kiírtani őket, és teljesen megsemmisítik a faunát a kormorán körülbelül 400 g halat eszik naponta. Lamencai vidékén tízezer van. Próbálják elképzelni, milyen károkat okoznak. És ö, vannak más madarak is, amelyekre ö, Olaszországban nem lehet ö, vadászni, akár három millió egyedet is képviselhetnek, az olajfákat dézsmálják illetve 7-10 olajbogyót fogyasztanak naponta. Képzeljék el, ha ezt megszorozzuk 3 millióval. Nos, elővigyázatosan kell az ilyeneket leírni. Nem szabad túlságosan védeni egyes fajokat, mert ez a biológiai sokféleséget nem védi. Ein deutlicher Kontrapunkt, der hier eingebracht wird. Köszönöm szépen nagyon sok minden vetődött föl. Hát, hogy a kőkorszakban milyen volt, ezt nem tudom megítélni. Bizonyára sokkal több faj létezett, mint ma, de majd utána olvasok, hogy mi is volt a helyzet a kőkorszakban. Akkor lezárnám a felszólalók listáját, mert kifutunk az időből. Remélem mindenki jelentkezett már. Péter Fandán kap szót következőként. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarok visszatérni a kőkorszakba. Elég nagy bajunk van most 2010-ben is. A biológiai sokféleség éve, ahol tartunk, és ez pont egy olyan év, amikor eléggé rosszul áll a szénája a biológiai sok színűségnek. Mit jelent számunkra ez a sok színűség, ez a sokféleség? nélkülözhetetlen a világon, az emberi életben, és nyilván az állatok szempontjából is lényeges ez a sokféleség. Lange képviselő asszony jelentése meglepett, mert nagyon zöld színezetű ez a jelentés, és ezt jónak, kellemesnek tartom. Másrésztről azonban lehetett volna kicsit ambíciózusabb. Van konkrét javaslatom is erre vonatkozóan, illetve egy kérdésem. Először nézzük a javaslatot. 32-es cikk. A tagállamok a meglévő támogatásokat hatékonyabban kellene, hogy kihasználják a biológiai sokféleség támogatására, fenntartására. Ez rendben van így, nagyon barátságosan van megfogalmazva, de azért gondoljunk csak a szubszidiaritásra Európán belül. Tehát a tagállamoknak kellene egy kicsikét jobban koncentrálniuk erre a feladatra, úgyhogy ezzel kapcsolatban lesz egy módosítóm, amit benyújtanék. A kérdésem pedig, amit mondtam, hogy feltennék, a holland verzióban a 12. oldalon szerepel a bizottság négy opciója. Hát itt azért eléggé nagyvonalúan kell megközelíteni ezt a négy témát, mert nem is teljesen értem, hogy mire akarunk itt kiukadni. Mint hogyha az lenne a benyomásom, hogy a negyedik opció mellett teszi le a jelentéstevő asszony az voksát. Helyesen látom ezt? Hogyha nem, akkor egy módosítót nyújtanék be, mert a négyes opciót kell választanunk, ez kézenfekvő. Nagyon összetett ez a terület, de bizonyára mindjárt felvilágosít a a asszony. Tehát teljesen világos helyzetet kell teremtenünk, és világosan is kell állást foglalnunk. Jó, akkor a négyes opció mellett hallottunk egy védőbeszédet. Legalábbis hollandul úgy tűnt, hogy világos volt, remélem, hogy németül is az volt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Száz évvel ezelőtt több hal volt, amit a hajókról kipakoltak, mint most a modern korban. A biológiai sokféleség elvesztése óriási gazdasági veszteséggel jár. Kevesebb halász él meg, óriási hanyatlás van a halászatban. Nyilvánvalóan a biológiai sokféleséggel ez összefügg. Gazdasági Kérdés ez A reformpolitikát el kell tudni adni a minisztereknek, de természetesen van érzelmi oldala. Majdnem, hogy vallásos vetülete van, mert Isten teremtményeit semmisítjük meg. Hogyan ö, tudunk ezen változtatni. Az egyik a szabályozás többféleképpen szabályozhatunk, úgy, hogy a vegyi anyagokat, növényvédőket szabályozzuk, korlátozzuk, illetve azt követeljük meg, hogy ugaron hagyjanak a mezőgazdászok egy bizonyos területet. Lehet jó a szabályozás, de az embereket olyanokra kényszerítjük, amit nem akarnak, és akkor kompenzálunk azzal, hogy pénzt adunk. Megvesztegetjük az embereket, hogy jó gyakorlatot folytassanak, és ösztönözzük őket a pozitív gazdálkodásra, a pozitív rabiológiai sokféleség szempontjából. De hát nincs annyi pénz, hogy megoldjuk a problémát keresem a megoldást, hogyan lehetne piaci eszközöket felhasználni egyre inkább, hogy a tendenciát megfordítsuk, mert úgy tűnik, hogy ellentmondásos eszközök vannak. Nézzük meg például az emissziós kereskedelmet. Megpróbáltuk az ipart a magatartásának a pozitív változtatására rábírni Hallottuk, hogy a biztos a halászatra adható, vehető engedélyeket akar kiadni. Ezzel nagyon gyorsan lehetne a túlkapacitást csökkenteni, de több pénz is jutna azoknak, akik ténylegesen halásznak. Klasszikus példa a piaci eszközre. Nyilván nem lesz tökéletes, de előre lendít. Ha megnézzük a mezőgazdaságot, hogy hogy néz ki a táj, hogy néz ki a föld. Nem tudom, hogy milyen piaci eszközeink vannak. Keresem. Remélem, hogy valaki tud valamit mondani, amit fejleszhetnénk, amit kutathatnak. Milyenek vannak? hogyha raportőr tud ilyet, vagy a bizottságit szívesen meghallgatjuk. Mit használunk? Meg kell találni a módját, hogy biztosítsuk, hogy az ember a ö, saját érdekében ö, járjon ö, el. Ö, egyszerűen most egy körforgás van, egyre nagyobb rombolás. Köszönöm a raportőrtől remetőleg kapunk választ, hogy milyen piaci eszköz van. Oda. Áder úr következik. Ennek úr, köszönöm szépen a, a szót. A jelentéstevő elég világosá tesz, hogy a 2010-es vállalás az nemhogy nem teljesül, hanem nagyon-nagyon messze vagyunk tőle. Nem tudom, hogy a kollégák elolvasták-e az indoklását is ennek az anyagnak, mert ebben rendkívül riasztó adatokat lehet olvasni. Hadd, is, hadd ismertessem ezeket, mert engem legalábbis melbevágtak. Azt olvashatjuk az indoklásban, hogy ha ez a tendencia folytatódik, amiről a jelentéstevő beszél, akkor 2050-re, tehát nem olyan nagyon sokára, 40 év múlva, az Európai Unióban az emlősök 42%-át, a madarak 43%-át, a pillangók 45%-át, a kétéltek 30%-át, a hüllők 45%-át és az édesvízi halak 52%-át fenyegeti a kipusztulás veszélye. Sokkoló adatok ezek, ugye? Nem tudom, hogy honnan származnak ezek, mert nyilván Delange asszony megválaszolja, én ezeket az adatokat idáig nem ismertem, de ha valóban ilyen súlyos a veszély. És a 40 év az azért nem olyan nagyon nagy távolság, másfél emberöltő mindössze. Az én legkisebb gyermekem az éppen annyi idős lesz, mint most én, tehát ő meg fogja érni ezt a kort, amiről Delangi asszony beszélt. Hát nem szeretném, hogyha ilyen világ lenne akkor, amit itt a perspektívákban fölvázol. Azonban az anyag azt gondolom, hogy egy nagyon fontos hiányosságban szenved. És arra szeretném biztatni a jelentéstevőt, hogy ezzel mindenképpen egészítse ki az anyagot. Ugyanis nem ad választ arra a kérdésre, hogy mik ennek az okai. Miért nem teljesült a vállalás, miért nem teljesíthetjük a 2010-es vállalásokat, miért vagyunk ettől nagyon-nagyon messze, mik ennek az okai. Kérdéseket fogalmazok csak meg, nem tudom a választ rá. Van-e szerepe például a közlekedési infrastruktúra fejlesztésének abban, hogy ma a biológiai sokféleség veszélybe került? Milyen mértékben fenyegeti a közlekedési infrastruktúra fejlesztése a biológiai sokféleséget? Sok példát tudunk arra mondani, hogy ugyan Natura 2000 parkokat hoznak létre, de autópályák aztán ezen keresztül mennek. Milyen szerepe van a kémiai anyagok, toxikus anyagok használatának, akár az iparban, akár a mezőgazdaságban. Ismerjük-e ezeknek a hatásmechanizmusát, és tudunk kellene valamit tenni, anélkül, hogy ez súlyos gazdasági és a munkanélküliséggel kapcsolatos kockázatokat ne rejtene magában. Van-e szerepe mindebben, ami, amiről beszél a jelentés, magának az Európai Uniónak és az Európai Unió ellentmondásos döntéseinek. Időnként az az érzésem, hogy a magyar népi bölcsességet idézve, hogy a jobb kéz nem tudja, hogy mit csinál a bal. Mert hétfőn nagyon fontosnak tartjuk, hogy építsünk egy újabb közlekedési folyosót, aztán kedden sajnálkozunk amiatt, hogy e, ennek következtében invazív fajok szaporodnak el Európa szerte. Szerdán azt mondjuk, hogy nagyon fontos a, köz, a Dunai közlekedési infrastruktúra fejlesztése, majd csütörtökön sóhajtozunk azért, mert ennek következtében az édesvízi halak 50%-át a kipusztulás veszélye fenyegeti. Tehát én arra biztatnám Delange azt, hogy az okokat számba kéne venni, már csak azért is, mert hogyha ezeket az okokat nem látjuk pontosan, akkor mindaz, amit leír és helyes célként megfogalmaz, az csak vágyálom marad egy vágyálom, és nem fog teljesülni sohasem. Köszönöm szépen. Yeah, thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. See, that is obvious. Yeah, it's a contradictory policies. Igen, e, ellenmondásos politikák vannak. Corinne Lepage. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a jelentésért, amely ö, nehézségekre világít rá, és szeretném aggályomat, aggodalmamat kifejteni, amikor látom, hogy milyen ö, stratégia ö, van 2010-re, ennek ö, már látjuk a hatását, és mivel ugyanaz az ok ugyanahoz a az okozathoz fog vezetni. Nagyon tartok, hogy a 2020-as célokat nem érjük el. Hogyha nem tudjuk fenntartani a biológiai sokféleséget, annak az oka az, hogy keveset ruházunk bele abba, hogy megismerjük, és nem vagyunk képesek gazdaságilag megfelelően ezt értékelni. Költséget rendelni az akciókhoz. Áder kollégánk az előbb azt mondta, hogy nehezen összeegyeztethető döntéseket hozunk egymás követő napokon. A biológiai sokféleség kérdése nem gazdasági kérdés. És amíg nem gazdasági kérdés, nem tudjuk integrálni a minden döntésünkbe, addig így is fogunk eljárni. Azaz erőfeszítést kell tennünk hogy megfelelően értékeljük a biológiai sokféleség megsértését, annak költségeit, a gazdasági költségeket. Itt arra gondolok, elnök úr, hogy egy Stern jelentés kell a biológiai sokféleségre. És amikor megtudjuk, hogy a felépés hiánya mennyibe kerül, akkor fogunk megfelelő intézkedésekről dönteni. Merci. Köszönöm szépen. A Stern jelentés létezik. Ez az a típusi jelentés, amely világosan kimondta, milyen gazdasági veszteséget eh, jelent a biológiai sokféleség elvesztése csak hogy a marketingje eh, nem volt olyan jó, mint a Stern jelentésé. Eh, mi eh, kell ezt eh, nyilvánossá tegyük. Vittorio Prodi. Grazie, Presidente. Grazie alla... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm kollégánknak ezt a szöveget. Úgy vélem, hogy magatartásunk alázatos kell legyen a természettel szemben. És azzal szemben, hogy több tudásra van szükségünk. Meg kell értsük, mi hogyan hat a biológiai sokféleségre. Természetesen bonyolult rendszerekről van szó ezeket nehéz részleteikben megismerni. Például az esőerdőkre gondolok itt, amelyek rendkívül változatosak biológiailag. Nem tudjuk azonban, hogyan kell értékelni a biológiai sokféleség teljes spektrumát. Ezért a teljes megtartás kell legyen a cél. Ez az elővigyázatossági elv alkalmazása. A biológiai sokfélesége ezen rendszereknek ö, még nem eléggé ismert. Ezért meg kell tartani őket. El lehet gondolkodni máshol, ahol egyszerűbb a helyzet. De itt megelőző tevékenységre van szükség. Biológiai sokféleséget fel kell menni, és akkor tudjuk a hatást megismerni. A probléma elsősorban tehát kulturális meg kell próbálnunk megérteni, hogy a fellépésünk hogyan hat a környezetre, a természetre. Azt is meg kell értenünk, hogy van, ami jóvá tehetetlen. Az Economist legutóbbi számában az omega 3-ról volt szó, ami helyben az omega 6 lépett. Az omega 3-at főleg a hal adja. Ha kevesebb hal áll rendelkezésre, akkor ennek nyilvánvalóan kihatása lesz az intelligenciánkra, mert az omega-3 zsír helyettesíthetetlen. a, az idegrendszerben, többek közt az agyban. De az egész idegrendszerben. A probléma tehát az, hogy még nem tudunk eleget. Meg kell értenünk, hogy minimaz, minimalizálni kell ö, akciónk hatását. humán ökológiára kell gondolni. Az április, április végén az ENSZ-ben jártam, az állandó fórumon ö, vettem részt a benszülött népekről. És ott ö, tanúvállomásokat hallottunk arról, hogy ö, emberi csoportok tűnnek el, embercsoportok tűnnek el, mert erőszakkal, erővel találják szemben magukat. Másként kell fellépni polgártársainkkal és a természetes szemem. Omega. Köszönöm szépen, tanultam valamit. Az omega-3 jó az intelligencia számára, aki több halat teszik, intelligensebb a hús esetében, és ugyanez a helyzet, vagy csak a hús a halevésnél. Ek volt képviselő. Thank you, Mr. Chairman. I'll switch. Köszönöm szépen. A nyelven fog beszélni, mint a rapport a nyelv és az. Az én anyanyelven is a Flamand Holland. Köszönöm szépen ezt a nagyon jó jelentést, és rendkívül pozitív aspektusokat sikerült kidomborítani. Én száz van, vagyok majdnem elő, elégedett, de azt gondolom, hogy nem elég ambiciózus, mégsem ez az anyag, nagyon szépen kezdődik, elhangzik, hogy van egy probléma a biológiai sokszínűséggel, és hogyha ez így folytatódik, akkor nem fogjuk tudni elérni a céljainkat, Európa nem tesz eleget, utána pedig hosszasan szól a jelentés a Natura 2000-ről, de azt gondolom, hogy a jövőbe kell tekintenünk. Mit tehetünk annak érdekében, hogy a 2020-ig sikerüljön ezeket a célokat elérni? Most nem sikerült ezt elérni, de nem találunk választ arra, hogy a jövőben ez hogy sikerülhet. Azt gondolom, hogy egy kicsit szigorúbban kell fogalmazni. Jó pontokat tudok adni önnek, jelentéstevő asszony, de van még néhány hiányosság. A 21-es pont az agrárpolitika. Itt az szerepel, hogy az eszközöket az ökoszolgáltatásokra kell nyújtani tehát a fenntartható mezőgazdaság, ökológiai érzékeny, területek. Azt gondolom, hogy a fenntartható mezőgazdaságra kell ezeket eh, fordítani, és pont a 22-es a halászpolitika. Fenntartható akvakultúrák, természetesen ez egy célunk. Nem azt a kérdést fel, kell feltenni, hogy ez lehetséges hanem ez fontos, hogy célként jelenjen meg pozitívabban és egyértelműbben kell fogalmazni. Szükség van erre a változásra annak érdekében, hogy a biológiai sokszínűség elsatnyulását megakadályozzuk. Az európai politika nem csak a mezőgazdasági politikában, hanem a kohéziós alapok kapcsán fontos, hogy koherensebbé váljon. Tehát nem csak az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, hanem a biológiai sokszínűség is fontos, hogy vezérvonal legyen. Tehát olyan dolgok, amelyek bizonyos fajok kipusztulását eredményezik, megengedhetetlenek. Ezt pedig hiányolom. Vannak fenntarthatósági kritériumok, például a biológiai üzemanyagok esetében, a bioenergia esetében, azonban ez még nem létezik. A bizottság azt mondta, hogy ez nem előírás, de itt is szükség van a fenntarthatósági kritériumokra, és az élelmiszer eh, gyártás, illetve takarmány előállítás kapcsán is. Mindenütt szükség van a fenntarthatóságra, csak így lehet a 2020-as stratégiát megvalósítani. És 2020-ban akkor talán meg fogjuk tudni végre állapítani azt, hogy el is értünk valamit, és nem csak célokat tűztünk ki. Elnök úr, csak néhány szó erég. Három témáról beszélnék. Az első az, hogy számomra Fontos, hogy ez a jelentés, amelyet üdvözlök és gratulálok Delengászonynak, csak egy első lépés, sokkal tovább kell menni, és határozottabbnak kell lenni a megelőzésben, a katasztrófák megelőzésében, hiszen ezek egy része az ember ből fakad, illetve a biológiai sokféleség elvesztéséből. Európában sok katasztrófot Cohen Lepage jelen volt, és megvéte a katasztrófáknak egyes áldozatait. Látjuk, hogy most mi van az amerikai partoknál, a BP most milyen rombolást végez a biológiai sokféleségben ahogy Koin Lepád az előbb mondta, a megelőzési politikát kell alkalmazni. Második pont, ne feledjük el, hogy vannak folyóink az EU-ban, amelyek állaga romlik, mégpedig gyorsan. Turistaként vagy Párizs szerelmeseiként tudják, hogy nem szabad a szajnából halat horgászni. Nem jött ki egy tanulmány, ahol kiderül, hogy a piralinnek a az, koncentrált jelenléte a halban nagyon veszélyes Párizs magasságában. Ez a jelentés, egy ilyen jelentés megmutatja, hogy milyen bajok vannak, és mind kell segíteni. Például az Európai Unió folyóvizeinek minősége. együttműködés, határon átnyúló együttműködés szükséges. A jelentésében azt hiszem ösztönözni kell a finanszírozás az EU részéről, jelentős a finanszírozás, hogyha határon átnyúló együttműködés van. Martin Aubrey-val, Hodi Dömottal és Stefan Döklerrel az első ö, ö, határon átnyúló ö, választókerületben vagyok, Belgium, Franciaország, itt is foglalkozunk a biológiai sokféleség védelmével. Jó lenne, hogyha lehetne pénzügyi ösztönzést kapni az EU-tól a határon átnyúló együttműködésben. Akkor jó irányba indulnánk el. Köszönöm szépen. Látjuk, hogy lehet Párizsban horgászni, és meglehetni a halakat. Ugye? Kösztak a következő szóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, egy jó jelentést készített Eszter Delange asszony. A téma az Európai Unió szabályozásainak megvalósítása a biológiai sokszínűség védelmében. És most úgy tűnik, mintha egy világ vége szenáriót írnánk le. Chris Davis nincs itt. Azok a térségek, amelyeket a gazdák gondoznak szépek, és ne gondoljuk azt, hogy pusztán az ugaroltatás az egyetlen megoldás számunkra, és ez tartja meg a földjeinket. Dédapáink óta művelik ezeket a földeket, és a természet bőkezően bánt a mi térségünkkel. Azt gondolom, hogy kitűnően gazdálkodnak a gazdák, kitűnően művelik a földeket, és nagyon örülök, an, örülnék annak, hogyha a mezőgazdaság érdemeire is kitérnénk, hiszen ők garantálják számunkra mindezt. Az európai politikában dokumentált az, illetve a mezőgazdasági politikában, hogy mi az, amit megtehetnek a gazdák, mi az, amit nem. Az európai eszközöket csak akkor kapják meg, ha a kölcsönös kereszt megfelelőségnek eleget tesznek, illetve ennek szellemében műveik, földjeiket. És ezeket be kell tartani. Azt gondolom, hogy mindenre fontos lenne utálni, és igenis megveregethetjük a vállunkat azért, amit már elértünk. Emlékezzünk csak az elmúlt években azokra a vitákra, melyek a növényvédőszerekről szóltak, a kutatás és fejlesztés keretében, vannak olyan eh, eszközök, amelyek, illetve olyan élőlények, amelyek ugyan rovarok, káros rovarok, de mégiscsak hozzájárulnak a biológiai sokszínűség fenntartásához, és jót is tesznek. Emlékezzünk meg tehát a pozitív dolgokról is, és ez nagyon jót tenne az envinek, ha a pozitívumokat is kihangsúlyoznánk. A Natura 2000-et csűrhetjük, csavarhatjuk. Lepázs asszony támogatom, amikor ő azt mondja, hogy egy költséghatékonyság elemzést kell készíteni a biodiverzitásról is, de nem oda szeretnék kiukadni, ahova a kollégák úgy tűnik, hogy ki szeretnének lyukadni. Én egy olyan térségből érkezem, ahol egy utat terveztek, de a környezetvédő szervezet folyamatosan talál valamit, amivel meg tudja Um, akadályozni az útépítést. Az elnök úr tudja, um, miről beszélek, és azóta megtöbbszöröződtek a um, költségek is. Tehát, hogyha valóságot tekintjük, akkor ezt de Langen nagyon jó jelentését arra is felhasználhatnánk, hogy az európai földvédelmi irányelvet is bevonjuk, akkor ez nem biztos, hogy jó. Erre nemzeti irányelvek valók, felőlem utalhatunk erre, de azok a dolgok, amelyeket már elértünk és fel tudunk mutatni, ezeket nevezzük a nevén. Lángászony egy nagyon jó jelentést készített, és azt gondolom, hogy fontos, hogy ezt támogassuk, a plenárison is keresztül vigyük. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hogyha mindent olyan változatos lenne a táj, mint a Mózel völgyében, akkor kevesebb problémánk lenne. De sajnos nem így van. Podstok képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen. Správu určitě stejně jako moji koleg. Nagyra értékelem ezt a jelentést Egyebek között azért, mert nagyon rossz hír számomra hallani, hogy az európai jogalkotás a fajok védelméről szól még, és nem a sokféleségéről a Natura 2000. Nem a biológiai sokféleséget védi, hanem a fajokat. A sokféleség az egész ökoszisztémát jelenti, már pedig ezekkel foglalkozik. Köszönöm. Köszönöm szépen. 20 hozzászólási kérés érkezett hozzánk. Ez azt mutatja, hogy a biodiverzitás témája a szívügye ennek a szakbizottságnak, és a jelentéstevő asszony még egyszer megkapja a szót, és reagálhat számos megjegyzésre. Rosszvik kollégát hallottuk, ő már távozott. Nem tudom, hogy ön vagy a bizottság szeretne az ő felvetésére reagálni. Van egy probléma, ami érint bennünket, a 3 millió holló problémáját eh, említett meg, és az 1 millió kormorát. Kormoránt vannak olyan eh, fajok, amelyeknek már úgymond nincsenek ellenségei, mert kihaltak. A hollókat eh, megvédjük, a kormoránokat is megvédjük, akkor azt gondolom, ha ezeket mind megvédjük, akkor választ is kell találnunk a többi kérdésre is. Lehet, hogy a bizottság eh, tud reagálni arra, hogy ez még a védelem része, amit mi végzünk. A természetnek eh, el kell végezni a saját dolgát, de néha tényleg eh, drámaiak a veszteségek. A ő asszonynak adom meg még egyszer a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg fogom próbálni eh, megválaszolni a kérdéseket. Öldenbach asszony. Ön nagyon sok jó javaslatot tett, ami a szállítást, a szállítási infrastruktúrákat illeti. Én ezt be fogom venni a jelentésembe. Egyetértek önnel. Azt gondolom, hogy egy hullámhosszon vagyunk. A hetes pontot emelte még ki, nem elég azt mondani, hogy eh, megakadályozzuk a biológiai sokféleség megszűnését. Ez a 8-as és a 9-esben már benne van, és a nemzetközi kötelezettségvállalások is. Fandále úr! Nagyon jó, hogy ilyen sok eh, holland kolléga kért szót, úgy tűnik, eh, mintha választások lennének készülődőben Hollandiában, de Van Dálen úr az ön kérdésére válaszolva. Ön azt kérdezte, hogy milyen opciót vázoljunk fel. Tehát, hogy a bizottság eh, négyes opcióját, a 7 eh, plusz 8 plusz 9 az négyet jelent ebben az esetben. Nem volt időm arra, hogy elmagyarázzam, hogy a hatástanulmányok és következmények felmérése nagyon fontos, és Kadnbach asszony is felszólalt ezzel kapcsolatban, a következmények felmérését kérte, de nem arra, hogy tétlenül maradhassunk, hanem ott, ahol hiányosak az adatok, nem léteznek statisztikai adatok, ott van szükség a következmények felmérésére, itt fontos lenne ez az anyag. Tehát ott, ahol még nincsen következmények felmérése, hatástanulmány, ott ezekre szükség van, de ne használjuk ezt fel ürügyként arra, hogy eltologassuk a dolgokat. Az új javaslatoknál tudni kell azt, hogy milyen irányba szeretnénk tartani, és azt gondolom, hogy ez talán jó kompromisszum volna. Brandi úr! Ön nagyon sok gondolatot osztott meg velünk, a sürgősség kérdését is, de elmondta azt is, hogy mit talál jónak. Én szeretném a sürgőssége felhívni a figyelmet. A 18-as az öko szolgáltatások, ökoszisztéma szolgáltatások, pot kolléga is kitért erre, a Natura 2000-re, a Natura 2000 a fajok védelmével foglalkozik, de itt eh, továbbmutató koncepciókról van szó. Natura 2000-nél olyan területekről eh, volt szó, amelyeket meg kell védeni. A 18-as pontnál pedig arról van szó, hogy az ökorendszereket kell górcső alá venni. Nem azért, mert ezek nagyobb stresszt viselnének el. Nagyon fontos tudni azt, hogy hogyan reagálnak az ökorendszerek a stresszre. Itt az szerepel, hogy különösen az ökorendszerekről van szó, én azonban nem ezt akartam hangsúlyozni, hanem az ökoszisztémákat ezek definíciójának megfelelően kell látni. Több hozzászólótól kaptunk értékes megjegyzést, de Rossi úr sajnos már távozott, és sajnálatos, hogy a dinoszauruszokra térünk vissza. Ő azt mondta, hogy a sokszínűség elvesztését nem lehet lefékezni, de itt az emberek által okozott veszteségekről van szó. Ez itt az én keretem is, és én ezt szeretném ellenérvként számára megemlíteni. Ugyanez vonatkozik az akvakultúrára. Ő különböző lehetséges veszélyekről beszélt. Én azonban a sokszínűségről beszélek, a fenntartható akvakultúráról. Azt gondolom, hogy ez itt hasznos lenne. És ahogy, her, ahogy Rossi kolléga már elmondta, vannak ellentmondások. Vannak tényleg ellentmondásos érdekes, érdekek. Ha az egyik fajt védjük, ez nem jelenti azt, hogy ezzel egy másik fajt veszélyeztetünk. Hollandiában is folytattunk ilyen vitát már. Ha egy adott fajt védeni akarunk, akkor tudni kell azt is, hogy mindemellett hogyan bánunk jól a többi fajjal is. A választási kampány szaga volt az ön megjegyzésének. A 32-es pont a strukturális alapok felhasználása, illetve a vidékfejlesztési alap felhasználása. Hogyha a százalékos arányokat vizsgáljuk meg, és én ezeket E, én elküldöm önöknek, akkor mit is tesznek a tagországok, mit tesznek a tagországok a biológiai diverzitásért. A különböző százalékos arányok, az erre fordított százalékos arányok különböző képet mutatnak. Ön szeretne egy minimum e, küszöbet előírni, mint például a vidéki térség fejlesztése esetében, illetve mire gondolt pontosan? Várom a javaslatát. nézegetem a jegyzeteimet. Ekárt úr szintén megemlítette a strukturális alapok eszközeit. Nem tudom, hogy a biológiai sokszínűséget mindenütt mindig figyelembe lehet venni. Úgy tűnik, hogy a két említett úr ugyanolyan hullámhosszan van, de ezt csak zárójelben mondom. Ennyit szerettem volna mondani reagálásként. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, de Lange asszony néha a nemzeti szempontból egymás ellen nyilatkozunk, de európai szinten mégiscsak együtt kell, hogy fellépjünk. Hiszen mások kell, hogy legyenek a céljaink, mint az otthoni választási kampány céljai. És lehet, hogy az otthoniak ezt kontroverszként élik meg. Köszönöm szépen, nagyon fontos jelentés ez az anyag sarokköve munkánknak, és a szakbizottságban szavazni fogunk június 9-et 12 óra a módosítók benyújtásának határidejét, 14-én szavazunk, és ha lehetőség van rá, akkor a plenárison szeptemberben kerül sorra ez az anyag. A 14-es napi rendi pont a következő, megcserem Jacqueline McGlade asszonynal, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatójával. Üdvözöljük Önt az MV szakbizottságban. Elnézést, hogy ilyen sokáig várakoztattuk Önt. Azt gondoltuk, hogy az előző pontokat sikerül korábban befejeznünk, de azt gondolom, hogy amit ön eddig is hallhatott, hasznos is lehet, hiszen a színűség egy olyan téma, amelyet a biodiverzitással foglalkozó nemzetközi stratégiába is beszeretnénk vonni, illetve a 2011-es programba is. A tévések megkérdezték tőlem ma reggel azt, hogy az EEA mit jelent az MV számára. Természetesen nagyon sok mindent, az önök elemzéseire, adataira támaszkodunk, és meg is adom önnek előadásához a szót, parancsoljon. Uh, köszönöm uh, szépen, elnök úr, köszönöm, hogy lehetőséget uh, kapok arra, hogy visszajöjjek és olyan kérdésekkel foglalkozok, amely életfontosság a következő hónapokban négy ö, pontra szeretném felhívni a figyelmük. Az első az, hogy most már hivatalos is megjelent az üvegház hatású gázok kibocsátására jelentés fog szólni a biológiai diverzitásról, az a munka, amelyet végeznek, teljesen releváns, és szeretnénk egyfajta előzetes képet adni a 2010-es helyzet felméréséről, és jó lenne a 2011-es munkaprogramot bemutatnunk a fórum előtt. Nos, akkor kezdeném az üvegházhatású gáz kibocsátással kapcsolatos jelentéssel. Ő megkérdezték, hogy mi a fő üzenet. Azt hiszem az, hogy 2008-ban 2%-kal csökkent csökkent 2007-hez képest az üvegházhatású a gáz kibocsátása, ez 1990-hez képes 11,3 százalékos sökenést jelent. Nyilvánvaló, hogy a 2008 második felében kezdődött recesszió ebben jelentős szerepet játszott ez kihatott a feldolgozóiparra, az építőiparra, a szállításra, valamint a szénnek a magas ára, a földgáznak a csökkenő ára arra ösztönözte a hő és elektromosság termelőket, hogy tisztább források irányába induljanak el. Kérdés, hogy mikor vége lesz a recessziónak, visszatérnek-e a normál üzletmenetre, meg fogjuk látni. Mindenesetre jelentős változást tapasztal most. Az emissziós politika erős hatással bír. Azt látjuk, hogy a kereskedelmi rendszer, amely az EU 27-ek kibocsátásának 43%-át jelentette, szintén 3%-kal csökkent nehéz elképzelni, hogyha az korábbi helyzet visszatér, akkor mi lesz. Minden esetre az erőforrás hatékony gazdaságban be kell ruházni. A második pont, amiről beszélnék, a biodiverzitás. Azt hiszem, hogy azt mondhatjuk, hogy sok hiány a tudásunkban pótlásra került az utóbbi néhány tucat hídben. Minden esetre eddig nem sikerült a biodiverzitás megtartásának programját kidolgozni. Két dolgot tettünk. Egyrészt egy programot indítottunk útjára, ennek része az a sok adat, ami az irányelvek alapján született, valamint nézi Európa hatását a világ többi részére, és ö, különböző ágazatokra, a halászat, mezőgazdaság kérdését is felveszi, illet, felveti, illetve az autóvezetők felelősségét önöktől jobbra található ebből a brosúrából több példány. számok is szerepelnek a jelentésben. A fajok 25%-a kihalással veszélyeztetett. Több információforrásra van szükségünk, és akkor meg tudjuk mondani, hogy hol vannak a kritikus pontok Szeretnénk a munkájukat és a bizottságét, Európai Bizottságét támogatni. a polgárokkal, önkéntesek csoportjaival való együttműködés, a szakmai világgal való együttműködés vezet majd oda, hogy többet tudjunk a biodiverzitásról. Kérem, hogy nézzék meg ezeket a dokumentumokat, és szívesen válaszolok a kérdésekre. Szívesen válaszolok például a kormoránok kérdésére is, ami az előbb elhangzott. Most pedig a következő pontra térnék rá öt évenként kiadunk egy jelentést a környezet állapotáról. Ez így lesz 2010-ben is. Van egy automatikus értékelés, ami megnézi a környezetvédelmi mutatókat, illetve az európai trendek hatását, és értékeli a politikák célját, elérését. Azt csináljuk-e például, amit mondunk, Együttműködünk a tagállamokkal, illetve egészen pontosan megatrendeket keresünk amelyek kihatnak Európára és a környezetvédelemre, és egy szintézist próbálunk összeállítani. Novemberben az Európai Parlament elnöke meg erősítette, eh, hogy eh, november 30-án eh, a parlamentben lehet bemutatni ezt a környezetvédelmi állapot felmérés, ezt a jelentést. Más szakbizottságok érdeklődésére is ez igény tart. Ez nyilván mutatja, hogy a jövőben a prioritást miben látjuk. Most pedig rátérnék a 2011-es munkájára az Európai Közvetvédelmi Ügynökségnek. Szeretnénk, hogyha a képzelők is ebben részt vennének, de a munkaprogram kidolgozása után lesz igazi konzultáció Szeretnénk, hogyha a programunkat megnéznék, értékelnék és elemondanák. Három kezdeményezést hozunk annak érdekében, hogy ebben részt veszjenek. Egyrészt fogunk foglalkozni az erőforrás hatékonysággal, a zöld gazdasággal, és az a fizikai ökoszisztéma rendszerbe vételével. Nem elégséges, hogyha a vízgazdálkodás hatékony, de a többi erőforrással nem hatékonyan gazdálkodunk. Vannak olyan területek, ahol jobban kell végrehajtani a meglévő ö, szabályokat. Vannak olyan területek, ahol ha teljes mértékben végrehajtanák a szabályokat, talán jobb lenne a hatékonyság. Például a csomagoló anyaggal való takarékoskodásban. Második terület, amit nagyon ösztönzünk, az, hogy a környezet tehát meg, környezet megfigyelést támogassuk, és itt a GMES programba szeretnénk bekapcsolódni. Ez az űrpolitikára is kihat. Szeretnénk ezeket összekapcsolni, így jutunk megfelelő információhoz. A harmadik pont pedig az, hogy úgy látja az ügynökség, hogy az Európai Unión képes jobb eredményeket elérni, ehhez a szomszédság, európai szomszédság politikát kell gorcső alá venni. Meg kell bizonyosodni a felől, hogy a határon átnyúló kérdésekkel megfelelően foglalkozunk. A Relax, az Econ ki kell építse a kapacitás, hogy ezt megtegye. Itt gondolok a levegő minőségére, a víz minőségre. Azt hiszem, hogy Gebrandi úrral való beszélgetés után a lehető legjobb munkaprogram fog kialakítani, és nagyon örülnék, hogyha megkeresnének bennünket a véleményük kell. Vannak olyan elemek, amelyeket a jogalkotási programjukban tudnak jövőre támogatni. Köszönöm szépen, elnök úr! thank you Köszönöm szépen! Számos fontos pontot említett meg, és ezekről majd vitát folytatunk. Gvendi képviselő szeretne hozzászólni a vitához új gondolatokkal. Parancsoljon, köszönöm szépen, elnök úr. Korlátozni fogom a mondandómat. Jacqueline McLeodnak köszönetet szeretnénk mondani. Azt gondolom, hogy nagyon jó ennek a bizottságnak a számára az, hogy ön néha ellátogat hozzánk, és megosztja a tapasztalatait és tudását. Abban a megtiszteltetésemben volt részem, hogy én voltam a kontakt a parlament részéről, és meglátogattam Kopenhágában februárban az önök ügynökségét. Nagy hatást tett rám az a szakmai tudás és a munka mélysége, amelyet az ügynökség végez. És minden képviselőt csak arra tudok bátorítani, hogy tegye meg ugyanezt, látogasson el az ügynökségbe. Remélhetőleg a jövő évben az MV hivatalos delegációja is látogatást tehet majd az EEA-nál. Van egy kérdésem, amely a széndiokszid kibocsátásra vonatkozik. Természetesen csökkent a széndiokszid kibocsátás, kibocsátás a gazdasági recesszió miatt is. Ön elmondta azt, hogy nem pusztán a recesszióról van szó, hanem a strukturális változásokról is. És engem ez a téma érdekel. A recesszió miatt tulajdonképpen kevesebbet eh, fordítottunk innovációra, ez így van? Azt gondolom, hogy jelenleg a megfelelő dolgot tesszük, de a gyakorlatban, ha majd a gazdaság kilábal a válságból, és eh, vissza fog esni néhány évvel az innováció hiánya miatt. Köszönöm szépen. Van Lugo Holzbék van itt, aki a Management Board helyettes tagja. Üdvözöljük Önt ezen a vitán, parancsoljon. Santrembeli. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani eh, Megled asszonynak a hozzászólását E, illetve az Európai Környezetvédelmi Ügynökség e, munkát e, megköszönni a biodiverzitás fenntartásában. Az ügynökség munkája hozzásegít ahhoz, hogy a polgárok öntudatra ébredjenek ebben, tudományos, technikai adatokkal támogatja, hogy mennyire sürgős fellépni ezek az adatok, károsolások nagyon hasznosak számunkra. A TBB e jelentésre szeretnék visszatérni, amely kimondja, hogy ha nem lépünk, akkor 50 milliárd euróba fog ez kerülni 2050-ig. Szeretném tudni, hogy az ügynökség eh, már értékelte, vagy fog-e értékelni eh, két részkérdést a biodiverzitásban. Az egyik, mik a fő tényezők és a fő gazdasági ágazatok, amelyek a biodiverzitás csökkenését okozzak, okozzák, illetve eh, milyen jellegzetes hiányok vannak a környezetvédelemben. Így lehetne az új európai politikát a legpontosabban, célrányosabban kidolgozni, illetve fejlesztési politikát 2020-ig. Köszönöm szépen. Kál. Köszönöm szépen, Kál Yes, hello and welcome. It's always nice to have you here. Köszönöm szépen, mindig örülünk annak, ha ön eljön hozzánk. Gyorsan elolvastam a munkaprogramját. Nagyon örülök annak, hogy felvette a források hatékonyságának kérdését a zöld gazdaságban. Azt gondolom, mivel ön a politikai integrációról és a koherenciáról is beszél, és én ezt jónak tartom, nem gondolom, hogy abban a hitben kell ringatni magunkat, hogy a zöld technológiák megoldják a problémát a számunkra. Tehát milyen politikai változást szeretne ön az elkövetkezendő években, a munkaidőre való kihatást, illetve milyen összefüggés van a források felhasználása és a munkaidő között? a fogyasztói erőt is figyelembe kell venni. Milyen szociális koherenciát keresett ön ebből a szempontból? A másik nagyon fontos dolog, hogy a biodiverzitás éve van, és fontos ezt folytatni 2011-ben is. Van egy problémánk az ekorendszer szolgáltatásokkal, illetve Robert Konstanz, aki az USA-ból érkezett, azt mondta, hogy az ekorendszereink azok az értékek, akkor ezek kétszer-háromszor jelentősebbek, mint az emberek által teremtett értéket. Ön a munka programjában megemlíti azokat a szolgáltatásokat, amelyeket az ökorendszerek biztosítanak, tehát nem pusztán pihenési területek ezek. Ön a tagországoknak milyen tanácsot tudna adni? Köszönöm szépen. Thank Mikhail Tremopoulos. Tremopoulos képviselő. Köszönöm szépen. Nagyon fontos témáról van szó, erről a jelentésről vitázunk. Az Európai Unió a célkitűzéseinek megvalósításaiban, amelyeket Göteborgban rögzített, jó irányban halad, de azért vannak lemaradások. Kérdezem én, hogy miért nem sikerült tulajdonképpen elérni a célkitűzéseket, miért nem sikerült megvalósítani a, amit az ügynökség kitűzött maga elé célként. Mert az irány jó, de elmaradást tapasztalunk. Ami a Natura 2000-es rendeletet illeti, különös tekintettel a tengereinkre érdekelne az álláspontja. A környezetvédelmi ügynökségnek talán hatékonyabban kellene védi, védeni a tengeri környezetet Európában. Aztán a Life Plus-ra vonatkozóan, illetve a kiadásokra vonatkozóan, ugye a 2020-as költségvetés kontextusában érdekelne a következő. Ugye az, a teljes költségvetéshez képest elég alacsony a költségvetés, mik a lépések afelé, hogy a Life Plus-nak a költségvetését növelni lehessen, és hogyan lehetne a biodiverzitás kérdését egyébként is egy kicsit uh, nagyobb erővel megközelíteni. Házenis képviselő. Köszönöm szépen. Szeretném eh, még egyszer eh, Gladi asszonyt eh, üdvözölni körünkben, és szeretném kifejezni, hogy milyen öröm, hogy új témára sikerül összpontosítani. Az egyik szerepe az ügynökségnek a biodiverzitás biztosítása. A biodiverzitás adataival is már problémáink vannak, úgy tűnik, hogy ezek korlátozottak, és néha az NGO-k, intézmények nem osztják meg ezt egymással. A mutatók erősítése szükséges. A kérdésről a következő, hogyan próbálják ezt leküzdeni egy jó, megbízható adatbázis hogyan fognak összeállítani. Köszönöm. Danke. PPE hat sich irgendwie... Köszönjük szépen. Hát úgy tűnik, mint a néppárti diffundálódott volna nincs jelen, ez azért figyelemre méltó, úgyhogy akkor áttérünk a tisztelt ház másik oldalára. Imike Kis képviselő. Köszönöm szépen eh, Megléd asszonynak, hogy eljött, és hogy ilyen érdekes előadást tartott. Három kérdésem van. Az első a következő. Már beszéltünk az oktatásról. Az oktatás rendkívül fontos mert azzal is kapcsolatos, hogy hogyan foglalkozunk az erőforrásokkal, az ökológiai lámnyomunkat hogyan csökkentjük. Ez lesz második a következő pont. Ezzel kapcsolatban a, az EU bír -e megfelelő politikával második kész kérdés az erőforrások hiányára rá kell tenni, a közlemény várható a nyersanyagokról, és Potosnik biztos úr kilátásba helyezett egy erőforrás hatékonysági közleményt. Néha úgy érzem, hogy nem igazán látjuk a kapcsolatot az erőforrás hatékonyság, erőforrás hiány és az innováció között. Ezt nem visszük be az éghajlatvitába. Nem látom a hatástanulmányt, illetve nem látom bennük, hogy figyelembe vennék az erőforrás hiányt. Gondolok itt a dezetekre megvan a megfelelő erőforrás ahhoz, hogy egy ilyen projektet véghez vigyünk, illetve a szélenergia felhasználása megfelelő eszközök rendelkezésre állnak, hogy ezt az óriási projektet véghez vigyük? Harmadik kérdés. A gazdasági pénzügyi válságnak a hatása. Kampányában különösen úgy tűnik, hogy elhanyagolunk sok környezetvédelmi szabályt, hulladékról szóló irányelvnek a végrehajtását. Hogyan lehet azt biztosítani, hogy a recesszió idején is ezek az irányelvek betartásra kerüljenek? Köszönöm. Thank you, Vittorio Pódi. Köszönjük szépen, Vittorio Pródi következik. Köszönöm szépen, elnök úr. McLeod asszonynak is szeretnénk megköszönni a jelenlétet. A legutóbbi alkalommal Kopenhágában találkoztunk. A COP15 alkalmával Hát azért ez nem volt olyan fényes eredmény, de a jelenléte itt nagyon fontos számunkra. Hálás vagyok önnek azért, hogy elfáradt hozzánk, és beszámolt a legfrissebb fejleményekről. Különös tekintettel az ökoszisztémára és a vele kapcsolatban álló szolgáltatások. Ez volt, amiről beszámolt. Úgy tűnik, hogy a szisztémák az ökoszisztémák sorsa egyre sanyarúbb, hogy úgy mondjam. Ezért ezen a helyzeten változtatnunk kell. Tehát cselekednünk kell. Méghozzá nagyon eltökélten. felteszem magamnak a kérdést, hogy az egyes tagállamokban mi is a helyzet. Hiszen a talajok gazdálkodásával, a talajgazdálkodással kapcsolatban elég nagy ellenállás mutatkozott. Tehát a, de gondolhatunk ugyanakkor a, az éghajlatváltozásra, vagy a területrendezésre, a környezetünk alakítására. Ezek a kérdések mind-mind nagyon lényegesek. Aztán a vízgazdálkodást is ide sorolnám. A talajvíz folyamatosan csökken, ugyanakkor látjuk, hogy az a vizet egyre intenzívebben aknázzák ki, tárják fel és használják fel, viszont a talajvíz nem követi ezeket az utakat. Tehát politikánkban meg kell próbálnunk védő mechanizmusokat is bevezetni, védő intézkedéseket, ezek, ezek számomra nagyon fontosak volnának. És lényeges aspektusnak tartom őket. Az egész földünk egy rendszer, nem egy lokálisan korlátozott szisztéma, hanem egy olyan szisztéma, amely hozzájárul hat ahhoz, hogy a indioxidot befogjuk. Ugyanakkor az üvegházhatású gázok kibocsátásához is hozzájárul. Tehát még egyszer mondom, a földgazdálkodása talajunk megművelése is egy nagyon fontos aspektus. És ez nem csak Európa vonatkozásában, hanem Európa határai túlmenően is egy nagyon fontos kérdés. Nagyon sok kérdésem van még, mert azt kell mondanom, hogy kicsit alakulóban van még itt az, hogy merre is mozdulunk el. Egyelőre ellenállás mutatkozik egy irány elvel kapcsolatban. Hát igen, egyfajta Nessi szörnyként újra és újra előkerül a talaj irányelv. Linda McEwen. Well, Victoria Prodi... Nos, Victoria Proditnak köszönetet kell mondani a kopenhágai vendéglátásért, Amikor ott voltunk, akkor képet kaptunk az ügynökség munkájáról. Azt nem tudjuk azonban, hogy a legjobban használjuk-e fel az ügynökség munkáját. Hogyan látják, hogy mi hogy használjuk fel a munkájukat, és a bizottság hogyan használja fel, az Európai Bizottság? nem egy kutatóintézet kell legyen a többi mellett, hanem kapcsolódniuk kell ahhoz, amit mi csinálunk nem tudom, ez mi változott az utóbbi hat hónapban, amikor ott, mióta ott jártunk, hogyan váltak láthatóbbá, hogy proaktívabbá. Jelenleg a gyógyszer ipari szabályozással foglalkozom, de az ügynökség nagyon ügyesen hozzásegített ahhoz, hogy én a munkámat elvégezzem. A biodiverzitásról is van egy zöld könyv. Hogyan tudnak együtt dolgozni az Európai Bizottsággal? nagyon sok hasznos munkát végeznek, de ezt nem jól aknázzuk ki. Biztos van jobb módja az együttműködésnek. Az egyik az talán én már a harmadik mandátumot szolgálom itt. Nem tudom, hogy mit kérhetünk önöktől. Nem tudom, hogy kihez forduljak, hogyha valamit akarok az ügynökségtől. Milyen szolgáltatásokat kínálnak az asszisztenseik végzik a háttérkutatást. Jó lenne, hogyha ők is megismerkednének az önök funkciójával, hogy a raportőben fel tudja használni az önök információit. Good questions. Very good. Nagyon jó kérdések. Utolsó felszólalom következik. Nagyon rövid leszek, elnök úr, mondja Tájkút úr. Nagy öröm, hogy itt van közöttünk meg Lédasszony, kapcsolódva ahhoz, amit Evans asszony is kért. Jelenlegi állásban azt gondolom, hogy nagyon nagy segítségünkhöz szolgálhatna. Tudjuk, hogy, hogy lesz egy bizottsági közlemény, és az is világos, hogy az ügynökség ki fogja dolgozni, hogy a célkitűzések irányába megfelelő lépések kerülnek foganatosításra és a 2020-as célkütőzések felé lépdes az EU, de lesz-e elemzés arra vonatkozóan, hogy mi a potenciál arra, hogy tagállami színben, szinten is az ambíciókat kicsit magasabbra helyezzük. Lehet, hogy 30% eh, lesz, amit a bizottság meghatároz, de nagyon-nagyon nagy segítség lenne, hogy a környezetvédelmi ügynökség egy jelentést készítene arról, hogy a tagállami szintre vonatkozóan ez mit jelent. Ugyanis jelenleg a tagállamok egy kicsit vonakodnak itt a megvalósításnál. Köszönjük szépen. No, hát egy szép csokor kérdést kapott. Nem vagyok biztos benne, nem voltam ott decemberben, de nagyon sok idő eltelt már december óta, meghallgatjuk most a válaszokat. Kiváló az emlékező tehetsége, elnök úr. Nos, akkor hadd foglalkozzam a kérdésekkel, ami a csökkentést illeti. Itt a jelentés, ami ma jelent meg, van egy sajtók jól leírja, hogy a csökkentés miből származik, és azt hiszem kiderül, hogy ez nagyon érdekes. Változás volt az a villamos energia, az áram hogyan jön létre, és az üzemanyagot hogyan használják föl. Az is kiderül, hogy egyes országokban az első Királyságban, de máshol is a bioüzem anyagra tértek át. Azt hiszem, jó jelek vannak az energia ágazatból. Mondhatják, hogy Németországban a az atomenergia termelés növekedett, és a termel csökkent. A holland erőművekben más a helyzet. Minden esetre az elmondható, hogy reméljük, hogy nem lesz további növekedés. De van, ahol növekedés volt tapasztalható, például a háztartási szolgáltatásokban a zárak fluktuálnak, és ennek megfelelően használják fel különböző energiaforrásokat. Ez egy kicsit félrevezető. Heliokarbont is használnak fel nagyobb mennyiségben. Vannak tehát figyelmeztető jelek, hogy mire kell oda figyelni nagyon érdekes jelentés, és arra is fényt vet, hogy milyen lesz a jövő. Mi az innovációt illeti. Világos, hogy más országban, Amerikában is bizonyos mértékig, Japánban jelentős innováció van, és a beruházások rekordszintet értek el, és ez itt Európában nem tapasztalható. Erre jól rámutatott, hogy oda kell figyelni arra, hogy a pénzügyi recesszió során másként alakul az innováció a zöld gazdaságban, ami a biodiverzitást illeti. Hát melyek a felelős ágazatok? Mezőgazdaság, várostervezés, kiköltözés a város környékére, és a közlekedés, szállítás. Ez a három, a fő ok. A halászatról már szó volt, ez csökkenő tendenciát mutatnak a halálományok. Egy-két kérdés elhangzott az a kapcsolatban, hogy ebből hogyan lábalunk ki. Együtt dolgozunk a bizottsággal, az Európai Bizottsággal a biodiverzitás területén évről évre javul a kapcsolatunk az Európai Bizottsággal, a biztossal is dialógust folytatunk. Nagyon erős a munkakapcsolat, sok adat, sok információ most már rendelkezésre áll azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet erőforrás hatékonyan gazdálkodni. Ez a program, amely szerepel a brossúrában, szintén erről szól az utóbbi 12 hétben együttes erőfeszítést tettünk. A célok kitűzésével kapcsolatban pedig alcélokat is kitűztünk azon területeken, amelyek jelentősen hatnak a biodiverzitásra. Ez túl mutat a hagyományos ágazatokon, de nem csak alászatról van szó. Most már nem csak e egyes fajokat nézünk, hanem az egész ökoszisztémán végigmegyünk, és megnézzük, hogy mi hogyan van képviselve. Azért tértünk vissza erre, mert a tengeri környezetben az egész vergelen kell legyen, tehát az algáknak az eltűnése kihat mindenre egészen a csúcs ragadozókig. Ágazati célokat tűzünk ki, nem csak egyes fajokkal foglalkozunk, és látjuk az előnyét annak, hogy a mezőgazdaságot a föld használat szempontjából közelítjük meg. Azt nézzük, hogy hogyan használják a földet, mennyire változott meg a használata, illetve mennyire kielégítő ennek a, vagy rossz a földnek a használata. Tehát célokat dolgoztunk ki a bizottsági kollégákkal, ez a napi munkánk, illetve a tagállamokkal együtt, és megpróbáljuk egymáshoz kötni az al célokat, mint például erdőgazdálkodás. Jelenleg fragmentáció van a város fejlesztésben, és ezen is próbálunk változtatni. Azt ö, látjuk, ö, hogy a Natura ö, 2000 ö, ö, jelzéseket, vészjelzéseket ad le, és ezzel update-olni tudjuk. Most már nem 5 évenként, évenként a céljainkat. A jelek világosak, hogy hol van veszély például a védett területek szélén. A tudásunkat fejlesztjük Karl az ön megjegyzése az erőforrás hatékonysága kapcsolatban, azt hiszem ez teljesen releváns. Hogyan függ össze ez az ökorendszer szolgáltatásokkal? Ennek egy gazdasága van. Egy másik jelentés is megjelent eh, ma. Ez az eh, az ökorendszer eh, előnyeinek a kihasználásáról szól. A, mindent a helyi környezet ismeretében kell értékelni. Azt látjuk a programban az utolsó oldalon látható egy táblázat. A lakóhelyek szerinti lebontás szerepel itt. Megpróbáljuk az ökorendszer szolgáltatásokat lakóhelyek szerint bontani a vitát az erőforrás hatékonyságról, folytatjuk, és megnézzük, hogy milyen ö, rendszer szolgáltatások szükségesek. Megnézzük a díjakat, milyen ösztönzőket lehet adni, illetve jó tapasztalatot próbálunk összegyűjteni a világ különböző részeiről. Nem mindig az ár a meghatározó elem. A víz fenntarthatósága Ausztráliában, Amerikában alapja a a vízgazdálkodásnak a fenntarthatóság az alapja, és nem elsősorban az ára. Ami a tengeri védett területeket illeti. is Érzéstágabban kell kezelni a területeket két ilyen védett terület van, és 1500 megállapítására lenne lehetőség. Európai vizeken van a korralnak körülbelül, korral állománynak a fele. Igaz, hogy Európán kívüli területeken, birtokokon. Elég arra gondolom, milyen hiányosságok vannak. A tudás hiánya, milyen gazdasági ágazatok vannak, illetve milyen lakóhelyek találhatók adott területen. végig kell gondolni, hogy az erőforrás hatékonyság és a ö, tisztán védelmi kérdések hogyan ö, kapcsolódnak. Úgy gondolom, hogy sokat javult a helyzet tavaly óta. Dimász akkori biztos azt jósolta, hogy nem fog sikerülni elérni a célt. Mindenesetre nincs elég mutatónk ahhoz, hogy ezt megállapítsuk. Az utóbbi 12 hétben gyorsítottuk az ütemet, és megállapítottuk a megfelelő mutatókat. Természetesen ezeken lehet javítani, de ez alap arra, hogy hogyan lehet eljárni. Teljesen egyetértek azzal, hogy vannak olyan európai szintű tevékenységek, amelyeket végre kell hajtani, gondolok itt akár az oktatás területére és európai szinten Európára és a világ többi részére vonatkozóan is természetesen van miről mesélni, és ez fontos feladata lenne az oktatásnak. Tehát úgy látom, hogy az indoklási rendszert, az érvelési rendszert kellene megerősítenünk, például a szökológiai lábnyom vonatkozásában, mert így fog egyértelmű válni, hogy van tanulnivalónk, és akkor amit regionális szinten megtanulunk, azt globálisan és helyi szintre lebontva is jobban fogjuk érteni. A kereskedelem is nagyon jól mutatja, hogy mennyire függünk a környezetünktől. Úgyhogy egy jó kezdő lépés, nem csak itt a környezetvédelmi ügynökséggel kapcsolatban, az az, hogy melyek azok a fémek, amelyek nagyon ritkán fordulnak már elő, különböző vasércekre gondolok a világon. Viszont az európai ipar nagyon nagy mértékben függ ezektől, és sajnos ugye az újra felhasználás nem igen elterjedt. Itt tehát egyfajta paradigmaváltásra van szükség. Ami az ászlósajokat illeti. Igen, a nyersanyagok amelyek közül egy párat ki kellene választani, hogy elmondhassuk, hogy miről is van szó. E, és itt a mottónk még ugye a hatékonyság és az innováció. Ezt a területet is fel kellene használnunk. Mert e, a nyersanyag hatékonyság tekintetében bizony-bizony van még tennivalónk. A dezertekről nem nagyon szeretnék most részleteiben beszámolni, mert tulajdonképpen a hatás tanulmányok innentől kezdve azt kellene, hogy feltárják, hogy hol van az innovációs lehetőség, honnan lehet a mozgató rugókat beszerezni és itt ugye a víz hiány is egy nagyon lényeges elem, ez, erről a következő hónapokban úgy is fogunk még beszélni, és a munkaprogram kapcsán nyilván el fogunk kezdeni gondolkodni erről. A tudás, aminek a birtokában vagyunk, mindenképpen jó alapot biztosít itt a sikerhez. Ami a végrehajtást illeti, ugye délután már vitáztunk erről, eszmét cseréltünk erről, ez is szerepel a napi rendünkön. Prioritásként meg kell jelölnünk bizonyos területeket, ez nagyon hasznos volna. Egyrészt azért, mert itt kapcsolatot terep, teremthetünk az erőforrás hatékonyság irányába, és akkor itt lesznek sikerek. Ami az erőforrás hatékonyságot illeti, és amit belefoglaltunk a 2020-as stratégiába, hát itt mindenképpen nagyobb koherenciára van szükség. Prodi úrnak mondom, hogy hát mindez, amit elmondtam, remélem, hogy aláhúzta azon erőfeszítéseinket, hogy ha túlságosan fókuszáltan koncentrálunk egy megoldásra, akkor lehet, hogy figyelmén kívül hagyjunk több egyéb dolgot egy tágabban értelmezett kontextusban. Nyilván, hogyha a talaj szénmegkötő képessége csökken, ez egy nagyon fontos aspektus, de ennél sokkal tágabb körben kell megközelítenünk a problémát. Ez a mínusz 30 százalék. Hát ez egy nagyon átpolitizált terület, ami a költségvetést illeti. A bizottságon belül is megpróbáljuk elkerülni, túlságosan is átpolitizálódjanak ezek a kérdések vannak természetesen európai és tagállami szintű feladatok, hogy a célkitűzéseket elérjük. És hát az is igaz, hogy a döntések általában politikai szinten történnek. Ha megnézzük, hogy mi is történik a világon, az innovációk terén, a különböző újfajta energiákkal kapcsolatban, általában valaki megmondja, hogy merre menjünk, és akkor mi erre reagálunk. Tehát itt is egyfajta változásra van szükség, egy rendszer szintű változtatásra. Meg kell vizsgálni az új technológiákat, de nem csak egy aspektusból, hanem több szempontból meg kell őket vizsgálni. Ugye a az üvegházhatású gázok tekintetében a teljes életciklus eh, tekintetében kell vizsgálnunk azt, hogy egy-egy folyamatnak, termelési folyamatnak milyen hatása van. És nyilván ennek környezetvédelmi, illetve környezeti hatása is van. Tehát a válaszok egy része megvan már, és ezeket meg is fogják kapni, hát négy hónapon belül majd meglátjuk, hogy mi fog történni még addig. Köszönöm a szót, elnök úr. Jacqueline McLeod. Köszönöm szépen, Jacqueline McLeod, ezt a megbeszélést. Azt gondolom, hogy egyértelműen kiderült, hogy az MV szakbizottság és az MV tagjai nagyon sok figyelmet fordítanak arra, hogy szoros legyen a kapcsolatunk, keményen dolgoznak Kopenhágában azon, hogy ezt a sok adatot egybefogják azért, hogy a problémákról az ember képet kaphasson, és természetesen a problémák megoldására kidolgozott stratégiákról is. Három-négy óriási témakört említettünk meg ma. Az éghajlatvédelem, ez egy óriási téma, a biodiverzitás, ez szintén egy óriási anyag, illetve a forráshatékonyság minden aspektusával együtt. Az elektromos hulladékok újrafelhasználásáról szóló irányelv, illetve a biohulladékok kapcsán is szeretnénk jogalkotói tevékenységet folytatni. Szeretnénk egy keretet kidolgozni, és azt gondolom, hogy a parlament nagyon aktív, ez a szakbizottság pedig különösen termékeny a forrás hatékonyság témájában. Nagyon örülök, illetve várjuk a bizottság közleményeit ebben az összefüggésben, és az ön tanulmányai szintén az alapját képezik a mi munkánknak is. Köszönjük szépen, várjuk a következő találkozást, és kíváncsian várjuk, hogy mi történik addig. Köszönjük szépen! Hangsúlyozni szeretnék egy nagyon gyakorlati dolgok mindig vannak olyan kollégák itt a szakbizottságban, akik jelen vannak, ott ülnek, illetve nem is tudom pontosan hol. Kérem, tegyék fel a kezüket. Zsozanna, Zsosianna és Johannes mindig itt ülnek a szakbizottságban. Mindig megpróbáljuk támogatni a jelentéstevőket, őket nyugodtan meg lehet keresni, hozzájuk lehet fordulni. És hogyha úgy érzik, hogy nem jól értettük önöket, akkor jelezzék ezt Nagyon gyakran telefonálnak hozzánk az önök kollégái, ennek nagyon örülünk, és még egyszer köszönjük szépen. Köszönjük szépen Johannes és a többiek munkáját is. Én ismerem őket, látom őket, és fogunk hozzájuk fordulni. Köszönjük szépen, holnap 9 órakor folytatjuk az ülést koordinátorok ülésével, tízkor pedig a szakbizottsági ülést folytatjuk. Berekeztem a mai ülést.